Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, javaslom, hogy folytassuk a munkát, és kérem, hogy akik nem kívánnak részt venni ülésünkön, hagyják el a termet. Mások viszont kérem, hogy maradjanak csendben, kivéve azokat, akik szót kapnak. Szeretném üdvözölni azt a három személyiséget, akiket szakértőként hívtak meg, Márt elnök urat, a ö, délnyugati vidék ö, képviseletében, és Ármanté elnök urat, a franciaországi ö, különböző ö, megyék ö, földművesei képviseletében. rendünk első témájával kezdenénk, de úgy tűnik, hogy valamilyen műszaki probléma van. Kis műszaki probléma van, ezért a műszaki kollégák azt kérik, hogy két percre függesszük fel az ülést. Úgyhogy két perc múlva folytatjuk. Köszönöm. Voilà, nous pouvons reprendre. Pardon pour cette interruption due à un problème technique. Alors, je vous propose, mes chers collègues, de commencer euh, par... Nos, akkor, ha elhártottuk az akadályt, akkor azt javaslom, kezdjük a hetes napirendi ponttal a munkát. Rengeteg tennivalónk van ma délelőtt, hisz a mini hearing, vagy a meghallgatás után, ami a hetes napirendi pont tárgya, egy sor jelentés tárgyában szavaznunk kell. Fontos tehát, hogy egyrészt ezek összefüggenek a, a meghallgatás tárgyával, másrészt a bizottság transfer kérelmeivel. A bizottság tagjai nincsenek, még itt képviselő nincsenek, itt lehet, hogy reggel 9 az túl korai még a bizottsági embereknek, de bizonyal megjönnek majd. A hetes pont tehát nem más, mint elnézést, valami gond van a tolmácsolással? Kedves kollega, milyen nyelven, melyik nyelven van probléma? Úgy tűnik, hogy a lengyel tolmácsolással van valami gond. Kérem, gyorsan ö, intézzék el a kollega számára. Tehát, amikor a júliusi költségvetési bizottsági ülésen ö, gyorsan eszmecserét folytattunk első alkalommal az Európai Szolidaritási Alap mobilizálásáról. A Franciaország délnyugati részét sújtotta természeti katasztrófák miatt, hiszen rendkívüli mértékű volt ez tavaly tavasszal, és ennek sajnos katasztrofális következményei voltak jelentős részében az akitániai erdőben. Hamarosan szavazni fogunk egyrészt arról, hogy milyen elv alapján lehet az Európai Szolidaritási Alapnak ö, részt venni a kártalanításban a természeti katasztrófa miatt. A jogi alap teszi lehetővé, hogy fellépjünk ezen a téren, ezután pedig a kiegészítő költségvetést kell majd elfogadnunk, amelyet a alap mobilizására kell majd felhasználni, és a koordinátorokkal úgy gondoltuk, hogy egy precedensnek megfelelően, hiszen a korábbi költségvetési szakbizottság már román kollégákat hívott meg egy másik természeti katasztrófa kapcsán Romániában. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy talán hasznos lenne, hogyha elhívnánk olyanokat, akik elmondhatnák, hogy mit tapasztaltak ott a helyszínen. Először Márt elnöknek adom át a szót, aztán a másik szakértőnknek parancsoljon elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Először is, hogy meghívtak, hölgyeim és uraim, és hogy beszélhetek önöknek a vihar következményeiről. Január 24-én dúlt ez a vihar nálunk, és a francia kormány segélyprogramot indított be, amelynek elsősorban az volt a célja, hogy segítsen azoknak, akiket ez a kár sújtotta. Ezen kívül volt egy indirekt segély is, amely állami garanciákból ö, állt össze. Ezen kívül el kellett takarítani a vihar maradványait, azért, hogy elkezdődhessen az újjáépítés. A 220 ezer hektáros terület továbbra is bizonyos mértékig további munkálatokra szorul, mert nagyon nehéz megközelíteni egyes területeket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 par une reconstruction qui s'avère lente et problématique. il est à souligner que nous sommes Hangsúlyozni kívánjuk, hogy emiatt, mivel a tűzoltók nagyon nehezen tudnak ide eljutni, sürgősé a helyzet. Ugyanis, hogyha a szárazsággal és a az erős széllel párosulva tűz tör ki, akkor a 49-esnél sokkal súlyosabb következményekkel kell szembenézni. Ez teljes mértékben tönkreteheti a még lábon álló zöld erdőrészt is. Tehát olyan kockázatról van itt szó, amelyel sürgősen foglalkozni kell, mégpedig azonnal. Nagyon jól tudjuk, hogy más kérvények is érkeztek a 104 milliós költségvetési sorba, de szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül sürgős az erdő megtisztítása, illetve a területek felszabadítása azért, hogy a tűzoltók hozzáférhessenek, és hogy újra lehessen telepíteni az erdőt. Nem akarom itt értékelni a további kérvényeket, de mivel a sürgőségi sorrendet föl kell állítani, azt hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb. Több mint 5 milliárd doskárról van szó, ebből 3 milliárd az erdő, és úgy gondoljuk, hogy a, az erdőiskolák, a faiskolák tulajdonosainak szüksége van nagy segítségre. Rendkívül sürgős tehát ez az erdő számára, de ugyanakkor a közbiztonság szempontjából is. Nagyon remélem, hogy legalábbis meghallgattak minket, és köszönöm szépen, hogy a figyelmükkel megtiszteltek. Elnök úr, hölgyem és uraim. Elnök. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül világos volt és meggyőző a beszámolója ugyanakkor relatíve rövid is. Sajnos az időkorlátok erre kényszerítenek minket a mai délelőtti sűrű napirendi program miatt. Most Márt úrnak adom meg a szót, aki az erdő tulajdonosokat képviselte, most a városok, falvak képviselőinek adom meg a szót Akitániában, akiket rendkívüli mértékben sújtott ez a természeti katasztrófa. Öné a szó, elnök úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy kis falu polgármestere vagyok, amelyet az idei január 24-i vihar rendkívül súlyosan érintett. Akvitánia központján található ez a kis falu, itt eléggé nagy területen ö, találhatók itt a ö, közösségek 7000 hektáros területen, de nagyon kicsi a népsűrűségük, és sokszor elszigetelten élnek az emberek. órákon keresztül igen erős szél fújt, és óriási károkat okozott. Nagyon sokan nem jutottak sem elektromos áramhoz, sem vízhez, sem telefonási lehetőséghez. Az erdők 80%-a eltűnt, kidőltek a fák. A miniszter, amely a francia, aki a francia kormány nevében 5 milliárdosra értékelte a kárt, úgy vélte, hogy három ebből az erdőket érintette. 700 ezer hektár volt az a terület, amely ebben a régióban érintette az erdőket. Úgyhogy az erdők 80%-a kidőlt 150 ezer hektárnak több mint 60 százaléka tűnt el. Az erdő rendkívül fontos része ennek a régiónak, és a vihar ezt érintette a leginkább. Ahogy Márta elnök úr is említette, 49-ben már volt egy óriási tűzvész itt, és az teljes mértékben dezertifikálta ezt a területet. Ami a fát illeti, 99 előtt 150 millió köbméternyi fával rendelkeztünk, ma 90 millió ez a mennyiség, 40%-ot elveszítettünk. 9 millióról 6 millióra csökkent a fa ö, mennyisége. Úgyhogy ez hosszú és középtávon is ö, sújtja az ezen ágazatban dolgozókat. A kivágott erdő természetesen a turizmus is érinti, főleg a vadászatra van nagy hatással. Ez óriási nehézségeket okoz visszaesik a bevételek száma is, és ez rövid távon a költségvetést is érinti, hiszen a kis közösségek ö, nagy része 40%-ban az erdőből ö, részesedik költségvetésében. Úgyhogy a jövőben ez rendkívüli nehézségeket okoz a gazdaságukban nyilván az adóbevételeket is csökkenteni fogja mindez, mert a vállalatok és a közösségek sokkal kisebb tevékenységi körrel rendelkeznek majd. Azok a kis utak, amelyek a közösségekhez tartoznak, megint csak rendkívüli mértékben háttérbe szorulnak, hiszen a kidőlt fák miatt használhatatlanokká vártak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megtisztítsák ezeket a területeket. De nagyon veszélyes a munka ezen a területen, úgyhogy sokkal jelentősebb segítségre van szükség prioritásként kell kezelni a terület megtisztál, megtisztítását, mert ami a környezetvédelmet illeti, itt is jelentős következményekkel járt ez a vihar. Az erdő 32 millió tonna széndiokszidot nyelett volna el, ez 700 millió eurós kiesést jelent. A fák nagyon fontosak a vízciklusban és a víz körforgásában. Hogyha nincsen ennyi erdőnk, akkor ez is veszélybe kerül. Tehát rendkívül fontos, hogy itt is segítsünk. Ebben az ágazatban komoly problémát okoz a megmaradó állat és növényvilág szempontjából is. Ez nagy kihívás Európa számára, hiszen az elmúlt tíz év során kétszer ö, pusztult el az akvitániai erdőnek igen jelentős része. A szakvitáni régióban ezért 2050-ig átfogó tanulmányt kell készíteni. Nagyon fontos a biodiverzitás megőrzése ebben a területben, mégpedig dinamikusabb módon, hogy az éghajlatváltozás felvehessük a, harcot. Nagyon fontos lenne ez a széndiokszid tárolás szempontjából is nem csak az erdő kitermelés szempontjából. A légkörben található széndiokszid tárolása, a biodiverzifitás, a turisták fogadása, rendkívül fontos területek ezek. Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában is ö, tüzek pusztítottak az erdőkben. Úgyhogy nagyon fontos, az erdő megőrzése és annak tudatosítása európai szinten. Elnök úr, hölgyeim és uraim, a 2006-os döntéseken túl kell lépnünk, és valós, közös erdészeti politikát kell létrehozni európai szinten. Végezetül szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniós intézményeknek az azonnali intézkedést a katasztrófa sújtotta a területen. Nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy a tagállamok szolidaritása a Franciaországgal szemben létezik. Hölgyeim és uraim, elnök úr, még egyszer köszönöm. Elnök. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Johannes Várter úrnak adom meg a szót, az Európai Bizottság regionális főigazgatóságának képviseletében, aki korán fölkelt, akár csak mi, és aki az Európai Bizottság nézőpontjából fogja megmagyarázni, hogy a bizottság miért tette ezt a javaslatot. Parancsoljon, Válteró. Köszönöm, elnök úr, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy röviden beszámoljak erről az esetről. A Klaus vihar a 63. pénzügyi segélyre vonatkozó kérés 2002 óta ebből az alapból. A 23. olyan kérés, amelyben a bizottság úgy ítélte meg, hogy a kritériumok kielégültek, és ezért javasolta a tanácsnak és a parlamentnek, hogy biztosítsa a kért pénzügyi támogatást a megfelelő forrásokból. A Klaus a hatodik francia kérést és az első, amely esetében a fő felhasználási területre vonatkozó kérésről van szó, azaz major disaster, azaz nagy mértékű katasztrófa esete. Franciaország a szolidaritási alapból 2002-ben a Dögái megyében, valamint 2003-ban Rón megyében kapott támogatást, aztán a Reunion szigeten 2007-ben, és 2007-ben a Dean hurrikán Martiniki és Guadalupe pusztításának következményeképpen kért és kapott támogatást. Az eddigi kifizetések az szolidaritási alapból Franciaország számára összesen 59 euróra, millió euróra rúgnak. Elnök úr, a Klaus vihar minden, minden eddigi példát ö, ö, nál sokkal nagyobb, 3,8 millió euróra rúg, ami az összes eddigi támogatásnál nagyobb. Január 24-én, ahogy, ahogy többször hallottuk, hatalmas pusztítást okozott, különösen dél-nyugati erdőségekben ez a vihar. 31 departmentot érintett, Eh, ez a vihar, ahol szükségállapot, némelyikben szükségállapotot kellett kihirdetni. 86 százalék eh, pusztult el az erdőknek, és, és eh, egy departman megyében ö, ö, okozta a vihar a teljes kár több mint 50 százalékát. 700 ezer hektár erdő pusztult, illetve sérült, pusztult el, vagy sérült meg, Ez összesen 42 millió köbméter fa anyag elpusztulását jelentette. Az infrastruktúra, különösen az elektromos hálózatok és a telefonhálózatok is elpusztultak, illetve megsérültek. Ezen kívül épületek is sérültek, a, meg, a, a, megszűnt a közúti és a vasúti forgalom, különösen az erdős területeken a katasztrófa Franciaországon kívül nem nagyon foglalkoztatta a közvélemény. Azért van ez így, mert a, a viharok szemben az erdőtüzekkel nem annyira látványosak, és nem szolgáltatnak olyan drámai képsorokat a televízióban, mint, mint például az erdőtüzek. Tehát a görögországi két évvel korábbi erdőtüzeknél ö, sokkal nagyobb volt akár Franciaországban, mégis kevesebb közfigyelem övezte ezt az esetet külföldön. A francia hatóságok egy, a kezdetektől fogva szorosan együttműködtek a bizottsági szervezetekkel. A végleges kérelemig francia szakértők részéről több becslés született, valamint a regionálpolitikai, valamint környezetvédelmi és mezőgazdasággal foglalkozó bizottsági hivatalokhoz érkeztek becslések a végleges kérés azonban csak két nappal a határidő lejárta előtt érkezett meg, ahogy ezt a, az alapszabályzat előírja. Jól előkészített, teljes körű kérelem volt ez, és ez meglehetősen gyors feldolgozását tette lehetővé a kérelemnek. Nem kellett időrabló, pótlólagos információkat bekérni, vagy, vagy utánkérdezésekkel élni a bizottság szolgáltai részéről hol, holott általában az erdő pusztulásokra vonatkozó adatok értékelése eléggé körülményes. Több tényezőt kell tudni figyelembe venni, a, például az erdő állomány minőségét, korát, a, a, a eltakarítás költségeit, a különféle tárolási költségeket, az újraültetés költségeit elég nehéz felbecsülni a DG Agri és Környezetvédelmi Főgazgatóság munkatársai ezt a munkát elvégezték. Az nem volt először világos, hogy a szolidaritási alap normális mozgósítására vonatkozó kritériumok teljesen kielégülnek-e. Franciaország a 2002-es árakon 3 milliárd euró ö, igénye az a mai árakon 3, majdnem 3,4 milliárd euróra rúg. Ha tényleges károk kisebbek lettek volna, mint a kérelemben álltak, akkor, akkor az csökkentette volna a esélyét annak, hogy a támogatás valóban folyosításra kerüljön. A a múltban több ilyen kérelmet nem fogadtunk el, mert mint mondottam, az erdőtüzekre és erdőpusztásra vonatkozó kérelmekre vonatkozó kritériumokat pontosan ki kell elégíteni, és ez nem mindig történik meg. Itt ez megtörtént a erdő potenciális CO2 megkötésének megszűnéséből származó pénzügyi veszteségeket is mérték, értékelnie kellett a környezetvédelmi főigazgatóságnak, azonban ezt nem közvetlen kárként értékelte ezt a CO2 megkötési kiesést. Ö, értékelendő azonban az, hogy milyen üvegházhatást okozó gáz kibocsátást jelentett ez a pusztulás indirekt módon, és ez milyen pénzügyi ö, közvetett, úgynevezett fiktív károkat okoztak. 12 milliárd euró öt kell az 5,5-ből milliárdból levonni. A, az a jövedelem kiesés, amely a fa feldolgozó iparban beállt az erdő pusztulás hatásaként, szintén, szintén értékelendő, ám a, az alapszabályai szerint a gazdasági ö, kiesésből okozó károk nem értékelhetőek közvetlen károkként. Azért nagy jelentőségű ez, mert nem csak azt határozzák meg ezek a feltételek, hogy e, nagy mértékű katasztrófaként értékelhető egy káresemény a kérés alapján, hanem azért is, mert a pénzügyi támogatás kiszámolásánál is fontos tényezők ezek. Minden esetben elmondható, hogy a Klaus vihar által okozott elismert kár 3,8 milliárd euró, és ez jóval fölötte van annak a határnak, amely fölött mozgósítható a szolidáritás alap, tehát az erre vonatkozó kritériumok teljes mértékben kielégültek. A bizottság május 20-án zárta le a kérelem tárgyalását, és 109 millió euró kifizetését irányozta elő a tanács és a parlament számára. A pénzügyi támogatás így módon eh, javasolta a bizottság a, támogatás jóváhagyását Franciaország számára. A pénzügyi támogatás eh, kifizetéséhez szükséges végrehajtási megállapodást is meg kellett kötni a vonatkozó pénzügyi ellenőrzési szabályokra vonatkozó megállapodásokkal is. Mint tudják, a szolidaritási alap csak bizonyos eh, eljárás rend alapján finanszírozható, amelybe beleértendő az infrastruktúra helyreállítása, a károk okozta roncsok eltakarítása és egyéb feladatok pontos meghatározása is ide tartozik. A szolidáltási alap szabályai nem engedi meg, hogy magánvállalatok vagy magánerdők, magánterületekben okozott károkat is fedezzem. Ha szeptemberben elfogadják ezt az ajánlást, akkor a bizottság október végéig előreláthatólag folyósítja a megjelölt pénzeszközöket a támogatás keretében Franciaország számára. Köszönöm szépen a pontosításokat. Egy hozzászólónk lenne, Helga Trüppel asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, németül fog beszélni. A bizottság képviselőjétől kérdezném meg, hogy vajon újra erdősítési programokat is újra fizetnek a köztulajdonú erdőket illetően. Második kérdésem pedig, hogy arra vonatkozik, hogy eddig nem született elismert módszer arra, hogy a pénzügyi eszközökkel kiszámolják azt, hogy milyen CO2 megkötési kiesést okoz egy-egy erdő elpusztulása. Fontos ez az éghajlatváltozás szempontjából, a különféle hurikánok okozta károk környezetvédelmi hatásainak teljes körű értékelésében. Ön ismere pontos módszertant, kidolgoztak-e valahol pontos módszertant e CO2 kiesés pontos kiszámolására? Köszönöm szépen. Reimer Bőge kért még szót. Szeretném jelezni, hogy Reimer, aki az elődöm volt a Költségvetési Bizottság elnökségében, fontos szerepet játszott ennek a szolidaritási alapnak a létrehozásában. Másrészt ő az előadója annak a jogi alapnak, amely a szolidaritási alapot létrehozta, és amelyet jóvá fogunk hagyni az elkövetkezendő időben, hogy ezt az eljárást követhessük. Azért javaslom, hogy vegyen, vegye át a szót, hogy röviden bemutassa el jelentését. Azután Jutta kap szót, hogy a kiegészítő költségvetésről beszéljen, egy kis időnyerés céljából. Reimer. Köszönöm, elnök úr. A jelentésem bemutat nagyon rövidre fogom. Benne van a dossziéban, ami önök előtt van, és a francia vendégek, illetve a bizottság képviselő által leírt helyzetet taglalja hasonlóképpen az érintett területekben beállt katasztrófa és a jövedelem kiesést taglalja. Ez minden esetben okozza ezt akár vihar, földrengés vagy erdőtűz, ahogy ezt számított erre a támogatásra. Az olaszországi földrengés esetében is így volt, bár ez nem ezt most nem tárgyaljuk. Tehát szerintem helyén való, hogyha az európai költségvetés végrehajtásában szolidaritást mutatnánk, még akkor is, hogyha nem tudjuk teljes mértékben kiküszöbölni az ilyen károkat. Arra vonatkozóan, amit Helga Trüppel kérdezett, két téma érdekelne engem. Minden esetben, amikor természeti katasztrófa áll be, vita is elindul egyben, hogy valamilyen tanulságot le lehet-e vonni ezekből, például a földrengések esetén minden esetben a, a házak konstrukciós stabilitásáról, szerkezeti szilárdságáról indul meg a vita, aztán tűzeseteknél felmerül a kérdés, hogy, hogy elégséges tűzoltó érkezette időben, 5 perc, 10 perc, mennyi idő az, ami, ami megcélozandó a tűzoltó kiérkezéséhez ami pedig az ilyen erdőtüzeknél, erdőpusztásoknál tört, vita tárgya az, hogy az, er, a szakerdészek arról vitáznak, hogy az erdő szerkezete, struktúrája vajon a legkedvezőbb volt-e, illetve az erdősítésnél milyen ilyen telepítési szerkezetet kéne megcélozni. És egy-egy ilyen régió esetében hatalmas a kár, a természeti kár, szinte elképzelhetetlen. Azonban van-e valamilyen elképzelés arra, hogy az újratelepítésnél ezt vagy azt másképp csináljuk, másképp telepítsünk a, a, a fafajtákra gondolva, a telepítés mikéntjére ö, vonatkozóan. Erről szívesen hallanék, hogy vannak-e ilyen tanulságok és tervek. Utaltak arra is, le is jegyeztem, hogy a bizottság javaslatában szó esik egy olyan érték értékelésről, amely 3,8 milliárd eurós kárt állapít meg, és ez 109 milliós szolidaritási alaptámogatást irányoz elő. Valamint felmerült a, a széndiokszid megkötés kiesésének ö, kár hatása, és hogy ez adja az 5 milliárdos összeg és a 3,8 milliárdos összeg közötti különbség, amelyet a, a bizottság számolt ki. Ez azonban felvet egy további kérdést, anélkül, hogy beavatkoznák a francia belpolitika kérdéseibe, de az ilyen esetben mindig kialakul egy vita, hogy a szolidaritási alap beavatkozásán túl van-e lehetőség arra, hogy az európai költségvetésből az érintett régióban a vidékfejlesztési és területfejlesztési eszközök újra strukturálásával, átcsoportosításával olyan támogatást adni, amely a fenntarthatóságát segíti elő az eredeti segélytámogatásnak. Ez e javaslatot az adott számadatok alapján szerintem támogatnunk érdemes, és ezt a regionális szakbizottságban is el fogom mondani. Köszönöm szépen. Valóban kaptam Danuta Hübner asszonytól, a regionális szakbizottsági asszonyától egy levelet, amely támogatja mindezt. Reimer Bőge többek között azt is kérdezte, ezek teljesen jogos kérdések, de az egyik különösen fontos. Ez a szerencsétlen Akiritáni erdő már pontosan tíz évvel ezelőtt ugyanilyen viharáldozata lett. Teljesen szokatlan volt, de kevésbé erős volt ez a szél akkor, mint most. Tehát volt már egy ilyen vihar. A kérdés az, hogy ebből mit lehet tanulni, akár Franciaország, akár az Európai Unió szintjén. Úgyhogy megpróbáljuk a következtetéseket levonni, bár hát kicsit szakmai jellegűbb, kicsit eltérőbb a probléma, de akkor is fontos. Most azt javasolnám, hogy Jutta Haug, aki a költségvetési részének előadója ennek a témának, számoljon be a témájáról, esetleg kérdéseket lehet majd föltenni, és utána meghívottainkat arra kérem, illetve a bizottságot, hogy válaszoljanak a felvetett, felvetett kérdésekre, parancsoljon. Köszönöm, én még rövidebbre tudom fogni mondandómat, mint Reimer tette, mert hogy Reimer jelentését ha támogatjuk, akkor magától értetődő módon az én jelentésemet is támogatni kell, hogy ezek a pénzek folyósíthatóak legyenek Formálisan persze úgy áll a helyzet, hogy a regionális ügyi szakbizottság ma délután adja meg a, a hozzájárulást ahhoz, amit Danuta Hübner elnökként már jóvá hagyott. Tehát formálisan ez a, a dolgok menete, de véleményem szerint, ha, ha Reimer azt mondja, pozitívan értékel lesz a jelentést, és én is rábólintok, akkor a, ezek az eszközök ö, rendelkezésre bocsáthatók, és így módon reményeink szerint a bizottság mm, is azonnal lépéseket tehet, és ezzel lezárható az folyamat. Köszönöm szépen. Várter úr kíván válaszolni a kérdésekre, és aztán utána szakértőnkhöz fordulok. Köszönöm, nagyon röviden. A feltett kérdésekre reflektálnánk. Trüppel asszony az újraerdősítési intézkedésekről kérdezett. A szolidaritási alap szabályzata felsorol, egy nagyon rövid listát tartalmaz a lehetőség szerinti intézkedésekről, amelyekre, amelyeket finanszírozhat a, az alap. Tehát a, az elpusztult infrastruktúra és, és létesítmények újraépítése, a szükség és segély intézkedések, a védelmi berendezések építése, illetve a katasztrofáltal sújtott területek eh, kitakarítása, úgymond. Tehát az, az erdőkben elpusztult fák eh, elszállítása is nyilvánvalóan olyan intézkedés, amelyet finanszírozni lehet, az infrastruktúra, az elektromos telefonhálózatok, az közutak eh, újraépítése lehetséges, de az újraerdősítés finanszírozására a szabályozás nem ad lehetőséget. Különbséget kell tennünk e, e költségek nyilvánvalóan a károkba számolandók, tehát ezek az, e, az e, a faárába nem értendők be. Tehát a pótlagos költségként ö, számoljuk azt ki, hogy, hogy nem a szokásos módon szállítják ki a fát az erdőből, nem úgy, ahogy egyébként a fafeldolgozásnak történik, hanem rendkívüli helyzetben. Te, a még egyszer mondom, nemet kell mondani, ne, nemmel válaszolok arra, hogy lehet-e finanszírozni az újraerdősítést. Ami azt illeti, hogy hogyan értékeljük a, azt a széndiokszid megkötés kiesést, amit az erdő elpusztulása okoz. Vannak erre nemzetközi módszertanok, és ezt a környezetvédelmi főigazgatóság felelős a, a kalkulációért. Az, hogy egy erdő széndiokszid megkötési képessége milyen, ez megállapítható. Azonban az, hogy ez pénzügyileg, ez milyen, milyen árcidulát visel, az erre vonatkozó vita, a, a trading rights, tehát a kereskedelmi jogok, a széndioksziddal való kereskedelmi jogokra vonatkozó vita során is kiderült, hogy nem teljesen világos a módszertana még ennek, és a szolidaritási alap folyósítását nem akarjuk megkötni, vagy lelassítani ezzel a problémával, ami a bőge úr által említett intézkedéseket illeti. Világos, hogy ez ilyen katasztrófák után mindig el kell gondolkozni, mit lehet jobban csinálni, hogy megelőzzük ezeket vagy megakadályozzuk, vagy legalább csökkentsük az ilyen katasztrófa megismétlődésének hatásait. A, a szabályozás kö, meg is követeli a fogadó országtól, a kedvezményet országtól, hogy a, a felhasználás során jelentést készítsen arról, hogy milyen intézkedéseket hozott, annak érdekében, hogy hasonló helyzetek megismétlődését elkerülje. A strukturális intézkedésekről van szó. Ami az erdőültet szerkezetét illeti, a szolidaritás alapszabályzat erről nem tér ki, a mezőgazdasági DG-nél dolgozó kollégák tehetnek ezért majd valamit, de a szolidaritási alap konkrét felelősségi körén túlmutató kérdés ez. Köszönöm szépen, Dalmenti úr. Igen, két dologra szeretnék reagálni, hogy válaszoljak a kérdésekre. Az első az új erdőtelepítésre vonatkozik. Említettem, hogy néhány hónappal ezelőtt létrehoztunk egy olyan csoportot, amelynek én is tagja vagyok, vannak benne közgazdászok, szakértői az éghajlatváltozásnak, de hogy a kollégám is mondta, a 170 km per órás sebességű szélnek egyetlen egy fa sem tud ellenállni. Úgyhogy ezen túl kell töprengenünk, mert végül is perspektívikusan kell gondolkodnunk. 2050-ben kell majd elkészülnie annak a tanulmánynak, illetve addig, amely végül is mindenféle részletet felölel. Hát eléggé összetett a kérdés, és nyilván örülnénk az európai szakértőknek a munkacsoport munkájában. Na most, ami a széndiokszidot illeti, Akvitániában tudunk számszerű adatokat mondani erre. Egy francia jelentés megpróbálta számszerűsíteni azt a, azt a jótékony hatást, amelyet az erdő tesz vagy képvisel a széndiokszid vonatkozásában Tehát tudni fogjuk, hogy milyen költséget jelent mindez, és meg tudjuk mondani, hogy mennyit tudunk megtakarítani azzal, hogy az erdő nyeli el ezt a széndiokszidot. Mert vannak olyan országok, amelyek például erdőt vásárolnak azért, hogy védjék a, a, a vízkészletek tartalékolását ennek segítségével. Úgyhogy így össze tudjuk hasonlítani és számszerűsíteni azt, hogy milyen értéket képvisel az erdő ebből a szempontból. Úgyhogy nálunk nagyon jó példája van a föld alatti széndiokszid tárolásnak Akvitániában. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Én is szeretnék néhány megjegyzéssel hozzájárulni a vitához, amit ezzel le is zárhatnánk, és áttérhetnénk a szavazásra. Meghívottaink elmondták tapasztalataikat, nagyon köszönöm mindezt nekik, és el szeretném mondani, hogy az európai képviselők rendkívüli módon odafigyelnek arra, ami Európában történik, főleg akkor, hogyha az európai állampolgárok szenvednek ettől. Meghallgatják őket, és a megfelelő forrásokból tájékozódnak. Azt is el szeretném mondani, hogy az Európai Parlament a lehető leggyorsabban kíván fellépni és keretek között, amely rendelkezésére áll. Tudom, hogy sajnálatos módon bizonyos administratív késlekedések is gátolták a gyors munkát, de azért a lehető leggyorsabban reagáltunk, hiszen ezt a témát a választásokat követően az egyik első témaként kezeltük. Ami a Költségvetési Bizottságot illeti. Azt hiszem több kollega is utalt arra, hogy le kell vonnunk a tanulságokat ebből az esetből, és fel kell vetnünk bizonyos kérdéseket. Először is. A tudósoknak el kell mondaniuk, hogy ez az éghajlati jelenség teljesen rendkívüli-e vagyis a 19. század óta jelentkezett-e már? Hogyha ez viszont az éghajlatváltozás következménye, és fennáll annak a kockázata, hogy megismétlődik akár nálunk, akár Európában valahol, és a bizottság képviselője is, és szakértőnk is utalt erre, vagy pedig teljesen rendkívüli eseményről van szó, amit nem tudunk megmagyarázni, és talán ezer évig nem is fog megismétlődni. Azt is el szeretném mondani, hogy ez a vihar sajnos új példája annak, hogy mi sújtja az európai lakosság egy részét, és ami miatt szükség van a szolidaritási alapra. Ahogy a bizottság is emlékeztetett minket erre, tavaly óta mobilizálhatjuk ezt az alapot, például az Egyesült Királyságban az árvizek miatt, vagy Görögországban a tűzvészek miatt, és hát sajnálattal kell elmondanom, hogy az idéni Atén környéki tüzek miatt is a szolidaritási alaphoz kell majd nyúlnunk. Használtuk Románia esetében, és Aquila környékén, Olaszországban a földrengés miatt is, illetve a 2010-es költségvetés vizsgálata során is oda kell figyelnünk arra, hogy a szolidaritási szükségletek igen jelentős mértékűek az Európai Unión belül. Felverült egy másik kérdés is, Dárvánté úr említette, és Ergát Rüppel is, nevezetesen az az új dimenzió, amelyet most fedezünk fel éppen az erdők örökségében, amelynek fontos ökológiai szerepe is van. Megpróbáljuk ezt számszerűsíteni, és talán mindez majd elvezet oda, esetleg nem a Költségvetési Bizottság fog majd vezető szerepet vállalni ebben, hanem esetleg a Környezetvédelmi vagy Gazdasági Szakbizottság, hogy felvesse, nem lenne fontos az Európai Unió számára egy közös erdészeti politikát létrehozni. Hiszen fontos kompetencia lenne ez, nyilván akik a konventben tevékenykedtek néhány évvel ezelőtt, itt emlékeznek arra, hogy felvetődött ez a kérdés, hogy az erdőnek európai kompetenciának kellene lennie. Akkor negatív volt a válasz erre. Nem európai kompetencia az erdő, de azért közös intézkedéseket kellene hozni az egyes tagállamoknak, amelyeknek gazdasági, ökológiai, környezetvédelmi érdekeket kell képviselnie. Végezetül az eddig éghajlati katasztrófák tükrében fel kell nevetni azt a kérdést is, hogy a szolidaritási alap megfelelően működik-e. Bárter úr emlékeztetett azokra a korlátokra, amelyeket meghatároztak, és Reimer bőge is utalt erre, hogy milyen keretek között lehet felhasználni az alapot hogy hogyan lehet értékelni azokat a károkat, amelyeket orvosolni lehet az alap segítségével. Hát egyensúlyt kellene kialakítani a két oldal között. Nos, a szakértők és az Európai Bizottság hozzászólását követően, illetve a javaslat elhangzását meghallgatva azt javasolnám, mert most már lassan 10 óra van, legalábbis a Greenwichi idő szerint nem ennyi, de az én órámon 10 óra van. Tehát javasolnám, hogy először is fogadjuk el a jogi alapot, Reimer Bőge jelentésére gondolok, amely a nyolcas szám alatt található az anyagukban. Tehát Reimer Bőge javaslatát akkor szavazásra bocsátom, ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Van egy ellenszavazatunk. Ki tartózkodik? Nincs tartózkodás. Böge úr jelentését tehát a jogi alapról egy ellenszavazattal egyhangulag elfogadtuk. Emlékeztetni szeretnénk mindenkit arra, hogy megint csak azért, mert gyorsan szeretnénk fel eljárni, a plenárison a következő ülésen szeptember 14 és 17-e között szavazunk erről a témáról. Ami a kiegészítő költségvetést illeti, amit Jutta Haugasszony javasolt, szavazást javasolnék, ki van mellette, Köszönöm. Ki van ellene? Megint egy ellenszavazatunk van, ki tartózkodik? Nincs tartózkodás. Tehát itt is egy ellenszavazattal egyhangon elfogadtuk ezt a jelentést. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm, Dármanté úr. Ha kíván, maradjon körünkben az ülés végéig szemben a francia nemzetgyűléssel az Európai Parlament ülései nyilvánosak, úgyhogy üdvözlöm is a jelenlevő újságírókat, de, de joga van arra is, hogy elhagyja az üléstermet. Nos, mivel elfogadtuk a 8-as és 9-es pontokat, a következő Jutta jelentése, a 800 számú kiegészítő költségvetésről, ez a tízes napi rendi pontunk. Ebben a témában uh, háromoldalú egyeztetése került sor, mert az Európorról szól, úgyhogy uh, előadó asszony, jönni a szó. Igen, tény, hogy a tárgyaltunk erről a költségvetési kérdésről már minden pontban e- egyesség született, egyetlen vitás kérdés volt az Europol tárgyában nevezetesen, és akkor azt mondottuk, hogy semmi esetre sem szeretnék a 2009-es költségvetési évben átvenni valamilyen átmeneti költségeket, ha a tanács a, a 47-es cikk szerint nem állapodik meg velünk ebben a kérdésben. A nyári szünet előtt az Európai Bizottság már elkezdte a tanácsot megdolgozni ez irányban, és a három oldalú párbeszédben tegnap reggel sikerült, ugye reggel kilenckor történt meg ez a három oldalú tárgyalás, röviden, mindössze fél órát vett igénybe, és megegyeztünk e kérdésben. Képviselőtársai megtalálják az eredményét a három oldalú megbeszélésnek a, a csomagban, a következtetések összefoglalója címmel, Summary of Conclusions címmel. Három dologban állapodtunk meg alapvetően. Először is a 47-es cikk szerint, az intézmény közötti megállapodás 47. cikke szerint rendeztük a kérdést, beleegyeztünk abba, amit az Európai Bizottság 2013-ig előirányzat az Európa számára, az első pont. A második pont a, a megállapodásnak az, hogy a költségvetésről tárgyaltunk, azt mondtuk, hogy ez az 1,2 millió euró, amelyre szükség van az Európolnak, egy kormányközi ügy, ügynökség, közösségi ügynökség való alakításához a 2009-es költségvetési évben olyan költségvetési sorra kerül, amely nem eléggé megterhelt ugyan, de, de elfogadható. Ez tehát a második pontja a megállapodásnak, hogy igen mondtunk, rábólintottunk arra, hogy, hogy ez a, ezek az eszközök rendelkezés rájönnek. A harmadik pont pedig, ahol az Európai Bizottsággal újra és újra meg kell kérdezzük, ez ügyben a tanács és a parlament a harmadik pontban megállapodott a felől, hogy felhívja az Európai Bizottságot arra, hogy hogy egy iránymutatást dolgozzon ki a 47-es cikk szerinti eljárásra, és ezt terjessze elénk. Hogy el tudjuk fogadni ezt az iránymutatást, és nekem újra és újra előről kezdeni a vitát, hogy hogyan hajtsuk végre a 47-es cikk rendelkezéseit, hanem végre a Európai Bizottság a, a 47. cikk alapján egy új ügynökség létrehozására, vagy egy régi ügynökség kiterjesztésére vonatkozóan iránymutatást adjon. A nyári szünet előtt már három ilyen tárgyalásra került sor, és egyeztetésekre is, mind a három alkalommal napirendre került a 47. cikk ügye. Ha megszületnek ezek az iránymutatások, amelyekre támaszkodhatunk, és a svéd elnökség tegnap nagyon nagyban segített bennünket ebben, no akkor sokkal hamarabb tudnánk rendezni az ügyeket. Ez a három megállapodási pont, amelyet, amelyet rögzítettünk, és amely mindenki megelégedésére szolgált a tárgyalások során. Azt hiszem, hogy mi is elégedettek lehetünk ezekkel. Azt javaslom tehát, hogy a nyolcas pontot, tehát így módosítás nélkül ezt a költségvetési tételt módosítás nélkül fogadjuk el. Köszönöm szépen. Az előadó szeretne hozzászólni? Aztán a bizottságnak teszem majd fel a kérdést, hogy hozzá kíván-e szólni. Most akkor az előadója szól. Köszönöm szépen, de nem jelentős tevőként jelentem meg, csak a tegnapi trialógus részvevőjeként. támogatni tudom azt a javaslatot, hogy ezt az anyagot minden módosítás nélkül fogadjuk el, azonban felvetném azt a témát, azt a kérdést, hogy nem lenne -e célszerű, észszerű, akár jelentés szóbeli módosítója révén beilleszteni egy mondatot ide a harmadik pontba. Azért gondoltam erre, mert ha jól emlékszem, akkor tavaly megpróbáltuk ezt már az első óvasatban elérni. A második olvasatban azonban már nem szerepelt a szöveg. A tanács nem nagyon támogatta ezt a javaslatot tavaly, legalábbis nem annyira, mint most. Nagyon örülhetünk annak, hogy a svéd elnökség magatartása más, de hogyha egy komolyabb mondatot illesztenénk be ide, az szerintem jobb lenne. Hogyha túlságosan bonyolult ez a mondat, akkor viszont, nos hát nem szeretném, hogyha késne miatt az anyag, de hogyha a szakbizottságban megalapodás születik, akkor szerintem ezt a mondatot be kellene illeszteni a szövegbe, ez lenne a javaslatom, de valójában támogatom a jelentéstevőt, és ő fog erről dönteni. Euh, Jutta veut répondre tout de suite à ce point. Köszönöm, Jutta. Igen, válaszolni szeretnék. Jó gondolat ez, és én is egyetértek a javaslattal, hogy az egyes pontban kimondjuk, hogy nagyra értékeljük a megállapodást, a 2009-re módosítás nélkül jóvá hagyjuk, a háromoldalú megbeszélés eredményei alapján, és akkor ide befűzzük egyszerűen ezt a szöveget és ezzel ott van minden, amire szükségünk van, és, és akkor ezt tudja a parlament is, meg a tanács is értelmezni. Très bien. Ce... Euh, euh, euh, vous pouvez nous redire... Nos, Utah, el tudna nekünk még egyszer mondani, hogy miről is szólt ez a szóbeli módosító, mivel állt ez? Wir werden, wir werden dann, uh... Tehát a jelentésben, amely ugye formális form, formába kell öntsek, egy döntés határozati tervezetet kell a plenáris elé nyújtanunk. És ott itt a második egyes, és egyes pont, melyben az áll, hogy jóvá hagyjuk a 8-as számú költségvetési tervezetet 2009-re vonatkozóan módosítás nélkül, és a három oldalú megbeszélés eredményei alapján és akkor oda be lehet tenni az egyes, egyes számú mellékletgyanánt ezt a szöveget, hogy lásd a mellékletben. Mindenki megértette ezt? kérdezi az elnök. Tehát akkor a szöveget kiegészítjük ezzel a hivatkozással, majd a trilógus végkövetkeztetései csatoljuk a szöveghez. Elnézést nem volt túlságosan könnyű ezt követni a bizottság új tagjai számára, hiszen az ön által eh, megfogalmazott szövegben az szerepel, hogy eh, meg kell próbálni minimalizálni a költségvetést, és a bűnözés elleni küzdelem forrásait kell átcsoportosítani. Elnézés, ez az Európai Bizottság javaslatához tartozik. Not very good, but... Nem túl jó az így. Euh, köszönöm, hogy tisztáztuk ezt. Mondja az elnök, főigazgató szeretne valamit mondani? Nem kötelessége természetesen. Elnök úr, köszönöm. Először is köszönetet mondok Haug asszonynak, nagyon gyümölcsöző volt a tegnapi trialógus. Másrészt biztosítani szeretnénk önöket, hogy szorgalmasan dolgozunk az irányelvek eh, előállításán. Ezek hasznosak lesznek majd az intézmények számára. Elnök, köszönöm szépen. Új kollégáink, akik az az intézményközi megalapodás megformazásában nem vettek még részt, Számukra elolvasnám a 47-es cikket. amelyet idéztünk a trilógus konklúzióiban, végkövetkeztetéseiben is, és kérjük a bizottságot, hogy alkossanak bizonyos javaslatokat a minimum eljárásokkal kapcsolatban. Ezek szerint a javaslatok megformázásakor, amennyiben ezek új ügynökségek létrehozására törnek, céloznak. Nos, az Európa már létezett korábban, de ügynökségként lenne átformálva. Tehát ekkor a költségvetési eh, következményeket eh, eh, át kell vizsgálni, és ennek az információnak az alapján, de annélkül, hogy a jogalkotási eljárások egyébként sérülnének, a költségvetési hatóság két különböző osztálya együttműködést indít, és megállapodást köt az ügynökség finanszírozásával kapcsolatban. Ezt mondja az intézményközi megállapodás 47-es cikke. Franciaországban erre úgy hivatkozunk, mint a tyúk és a tojás problémájára. Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Tehát először a alapra van szükség, vagy először a készpénzre van szükség? Melyik az elsődleges kritérium? És éppen emiatt kell az eljárást frissítenünk, hiszen ez a javított eljárás fogja tisztázni ezt a helyzetet majd, és fogja biztosítani azt, hogy a tyúk és a tojás egyszerre eh, álljon rendelkezésünkre, és magával hozza a, oda varázsolja a mosolyt a gazdálkodó arcára is. Tehát javasolnám, hogy ezt eh, a szakbizottság fogadja el. Szavazzunk erről. Ki az, aki mellette szavaz? Köszönöm. Ki az, aki ellene szavaz? Köszönöm. Egy szavazat van ellene. Tartózkodás. Nincs. Elnézést. Egy. Portasz úr tartózkodik tehát majdnem hangon fogadjuk el. Korábban is el kellett volna ezt megmondanom, mondanom, ez eh, ugye a szóban módosított javaslatokra vonatkozott ez a szavazás. Tovább is léphetünk ezzel a következő napi rendi pontra. Nem tudom, hogy van időnk a 11-es cikket megvitatni, 11-es napi rendi pontot megvitatni. Oui. Donc Reimer, euh, le point 11. Reimer bőke jelentésére lenne szó. 11-es napirendi pont az Európai Globalizációs Alap mobilizálása Spanyolország és Portugália textiliparával kapcsolatban. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy e téma első vitája alkalmával megkérték a bizottságot, hogy bizonyos dolgokat tisztázzanak. Nagyon sok kollégánk meglepődött azon, hogy láthatóan a segély összegek, az egyfőre jutó összegek eltérőek voltak a két országban. A bizottság pedig írásban adott azt erre a kérdésre, és Bőké úr el fogja nekünk mondani, hogy elégedett ezekkel a válaszokkal, vagy nem. Das mache ich dann gleich, Herr Vorsitzender. Meg is teszem mindjárt. Azonban azt szeretnék emlékeztetni, hogy a globalizációs alap azon eszközök sorába tartozik, amelyek kicsit rugalmasabban működnek, meg rugalmasakat visznek az európai költségvetésbe, de persze a nagy alapvető programjai a költségvetésnek, amelyek szolidaritással foglalkoznak, bizonyal még több rugalmasságot megengedhetnének, erről folyamatosan folyik a vita. A többéves tervezéseknél, vagy akár a szociális alap többéves programjainál. A globalizációs alap esetében ugye 500 millió euró az a plafon, amely folyósítható, rendelkezésre bocsátható, konkrétan azon vállalatoknak, amelyek az alapkedvezményeték közé tartozhatnak, és a globális kiadásokra vonatkozó tartalékok, illetve vonatkozóan az 1, b kategória, a többéves pénzügyi tervezet 1B kategóriában nem tartozó alapról van szó. A korábbi mozgósításai a globalizációs alapnak csak a textilipart az autóipar és a távközlési ipar ágazataira vonatkoztak kizárólag. Ha javaslatokat fogadunk el, akkor figyelemmel kell legyünk arra, hogy 25 százaléka ennek az 500 milliós tételnek rendelkezésekkel álljanak az év utolsó hónapjaiban. Egy javaslatot van előttünk, amely 30 textilipari vállalatot érint Katalóniában, 3,3 millió euróról van szó, és több mint 1500 munkavállalót érint a, textil, a portugál textil ipart körében két portugál régióban. A foglalkoztatási szakbizottság állásfoglalásának alapján, amelyet még meg kell várjunk, amelyet, amelyet beérkezett és amelyet kiosztottunk, két kérdést fogalmazzak meg a bizottság irányába. Először is üdvözlölném, hogyha a foglalkoztatási szakbizottság az a sok esetben adódó nehézségek ellenére összeegyeztethetné a, a mi bizottságunk és az ő bizottságuk közötti ülések rendjét, és ez rugalmasabbá, gyorsabbá tenni az ügyműködést, és ha szükséges, akkor gyorsabban reagálna a mi felvetéseinkre, ez könnyebbé tenni a, a mi szakbizottságunk munkáját, és ezen alapon gyorsabban születhetnének a döntések. Üdvözölném tehát, hogyha a házon belül így módon rugalmasabban működhetne ez az együttműködés, és ez minden alap ö, mozgosításának jó tenne. A bizottságot arra kérném most, hogy két kérdésről szóljon, amely az állás a foglalkoztatási szakbizottság állásfoglásában is felmerül újra. Ott szó esik tudnilik azon támogatásról, melyek a textil, katalóniai textiliparban dolgozókat érinti. A B pontban, aztán az alatt a megengedhető támogatások. Franciául olvasom a szöveget quatre cent trente cinq personnes dont la plupart a legtöbben 45 évnél fiatalabbak. Tehát azt kérem, hogy a Foglalkoztatási Szakbizottság ezen értékelését az Európai Bizottság képviselője tekintettel a, az euró összegre, meg az euró összegre tisztázná, tehát elmagyarázná e- ezen szám szakítételt, és a portugál esetben is azt áll a Foglalkoztatási Szakbizottság véleményében a következő oldalon. Az érintett munkavállaló. Ötös cikk kettes B pontja. 1504 munkavállalót jelöl meg a szöveg, és megemlíti a vállalatok számát is, és a foglalkoztatási szakbizottság véleménye ezer érintetről szól. Tehát ez konkrétan nehogy elfogadjunk olyan számszaki adatokat, amelyek nem eléggé világosan megindokoltak. Ez a költségvetési szakember számára nagyon fontos, hogy világos legyen, hogy pontosan milyen számokról van szó. Ezt a bizottsághoz rendet kérésem. Az elmúlt ülésen jogos volt az a bírálat, amely aggályokat fogalmazott meg afelől, hogy az alap mozgósítása és a kifizetési engedélyek a szociális alap kárára történhetnének, az Európai Bizottság Jörgensen úr képviseletében neki az igazgatója az érintett ö, ö, részlegnek biztosod bennünket arról, hogy nem ez a helyzet. Fontos van, hogy ez, meg, ez ismét megerősítsék. Világos kéne, hogy legyen számunkra hogy a mozgósítása a globalizációs alapnak nem a jelenlegi érvényben levő más kifizetések kárára tört. Kérem, hogy a ö, ö, szakember kollégáim is vizsgálják meg ezt. Köszönöm szépen, előadó úr. Ez az utolsó gondolat különösen fontos. Nyilván rendkívül érdekli a Kobu tagjait ez a téma, főleg Portász urat. serei breve, até porque tinha levantado a, o problema. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. A problémát már fölvetették korábban is, nem találom a dokumentumaim között pontosan, de fölvetődött már ez a probléma korábban. El akartam magyarázni először is, hogy miért szavaztam úgy, ahogy szavazok, miért fogok szavazni. Tehát a mobilizáció mellett fogok szavazni, de úgymond erőszak hatására teszek így, és nehéz szívvel. A bizottság válasza um, négy, a, a, ugye arra tért ki, hogy négy az egyhez arányban eltér az a támogatás, amelyet a két ország dolgozói fejénként kapnak. Ez annak a következménye, hogy két országban egészen más a eh, társadalmi támogatások struktúrája. Ez egy 1 4 arányt hoz létre, és úgy gondolom, hogy ezt más eh, körülmények között, más időpontban, más helyen kell, meg kellene vitatnunk. Nem hiszem, hogy elfogadható lenne az, hogy eh, a foglalkoztatásért több támogatást biztosítsunk, mint a munkanélkülieknek. Az embereknek szüksége van erre a pénzre. Másrészt föl szeretném vetni azt is, hogy engem úgy tájékoztat, tájékoztattak arról, hogy mi történt azokkal a portugál munkásokkal, akiket elbocsátottak, akik elveszítették a munkájukat, megtudtam, hogy milyen körülmények között élnek. Ők Portugália középső és északi részén munkanélkülként élnek, életkorokat tekintve az idősebbek közé tartoznak, akik már akár 40 évet is dolgoztak, az 50-es, 60-as éveik, éveik végén eh, tartanak. És most új szakmát kellett tanulniuk. Miért eh, költünk eh, szakképzési összegeket olyan emberekre, akik már elég hosszú ideig dolgoztak, és akik néhány évig dolgoznak már csak, és éppen emiatt nem is igazán lelkesíti őket azt, hogy teljesen új szakmát kell, kell megtanulniuk. Tehát miért költünk olyan emberekre szakképzési alapokat, akik valójában az életkorok miatt már nem túlságosan érdeklődnek az új szakmák iránt? Nos, a Szociális Szakbizottság megkérdezte, hogy 1500 dolgozóval foglalkozunk, miközben a nekünk adott adatok csak 1000 eh, dolgozóra vonatkoztak. Nagyon fontos kérdés ez, pontosan hány emberről beszélünk? Ellentmondóak az adatok. Aztán szeretném azt is tudni, hogy ez az európai globalizációs alap amely 2009-ben jött létre. Szeretném tudni, hogy ebből az alapból tényszerűen mennyit használtak föl eddig. Most használjuk először, vagy már használtak belőle valamit, és hogyha igen, akkor mennyit? Tehát mennyi kerek felhasználásra az ez év végéig ebből az alapból? Köszönöm szépen. Fernáncs úr következik. Muito bom dia. Eu não tenho nada a apontar em relação ao Köszönöm. Voltak tulajdonképpen nincs mit hozzáfűznöm a jelentéshez. A tények tények, magukért beszélnek, és ezzel kapcsolatban mondanék valamit, ahogy Portas úr is rámutatott, minden munkavállaló számára, meg ö, Spanyolország ö, más összeget kap, mint Portugália. Persze azt is látnunk kell, hogy a munkaerőpiac nem egyforma a két országban, de ez a 3,6-szorossal magasabb összeg a spanyol munkavállalók számára, már hogy a spanyol munkavállalók fejenként 3,6-szer többet kap, mint a portugál, nehezen indokolható. És ez a diszkrepancia vezet oda, hogy e program esetében diszkrimináció állapítható meg. Természetesen magam is támogatni fogom ezt a jelentést, és a, a, a számokat is meg fogom szavazni, de azért rámutatnék e, erre a tényre, amely némileg önkényesnek tűnik. 1500 munkavállaló kellene, hogy kapjon ebből a támogatásból, ezzel szemben azonban csak 1000 portugál munkavállalót érint a javasolt akció. Felteszem a kérdést, hogy miért döntött így az Európai Bizottság, miért követi azt a felfogást, legalábbis én olvasatomban, mi szerint a tehát, hogy miért, miért született ez a döntés, milyen pénzügyi okai vannak ennek. Lehet, hogy Indokolt ez, de felmerül a kérdés, hogy miért csak ezer fő szerepel, miért csak ezer munkavállaló került kiválasztásra, mi történt az előző számmal? Hogy hogyan válogatták ki ezeket az embereket, milyen módon került meghatározásra ez a kedvezményezetti kör? Ez is némileg önkényesnek tűnik más információt erre vonatkozóan nem tudtam beszerezni. Nem tudtam megvizsgálni, hogy milyen, melyek azok a mely, az ország északi és középső részein mely községi önkormányzatok jelentkeztek, és milyen módon kerültek kiválasztásra a kedvezményezettek. Tehát az 1500 helyett hogyan érkeztünk az ezres számhoz, milyen tényezők indokolták ezt az öntést, hogyan válogatták ki a, a jelentkező önkormányzatokat, azok pedig miképpen jelölték meg a kedvezményezettek. Ezt egy kis világosabb magyarázatra tartanék igényt e, eljárás tekintetében. Köszönöm szépen, Kotmánis úr következik. Thank you, thank you, Chairman. I'm, I'm very sorry because... Uh, Köszönöm, elnök úr. Elnézést, egy új képviselő nem tud túlságosan könnyen bele fölvenni a tempót, de úgy tűnik, mint a Pandora szelencéjét nyitnánk fel. A válság ugye globális természetű meg tudnám említeni azokat a számokat, amelyek sokkal rettenetesebbek, mint amik itt vannak. Például szeptemberensében országom a pedagógusok 30%-át el fogja bocsátani. Másrészt azokban az országokban, amelyek szociális alapokat, struktúrális alapokat használnak, ezek, ezekből használnak fel pénzeket, azok támogatják az új szakképzéseket, újraképzést, átképzést, de vannak olyan országok, amelyek nem eh, használnak fel eh, összegeket ezekből az alapokból, de úgy tűnik számomra, hogy eh, mostanában annyira sok javaslat érkezik majd be kérelem a segítség iránt, hiszen itt ugye most 9000 állás szűnik meg, ez nem egy olyan nagy összeg, Nos, szociális alap ez az lenne a célja, hogy eh, új eh, szakmát kapjanak? Ugye a munkanélküli segély az egy eh, tagállami feladat, nem egy Európai Uniós feladat. Az Európai Unió célja az, hogy oktatási támogatásokat nyújtson, átképzési támogatásokat nyújtson. Az az érzésem, hogy Pandora szerencéjét nyitjuk fel, egyre több ország egyre több segít fog kérni, 10-12-15 százalékokról beszélünk, hogyha ezt a konkrét eh, esetet támogatjuk, akkor ezrével jönnek majd a további segélykérelmek, és úgy gondolom, hogy ez nem lenne helyes eljárás. Eh, köszönöm szépen. Egyébként támogatom eh, portugáli és spanyol kollégáimat, de hát alapítani, mi a különbség a fizetések között, a támogatások mértéke között, és nem hiszem, hogy ez lenne a jó megoldás. Ezt a megoldást én nem tudom támogatni. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen. Súrján úr szeretne hozzászólni. Csak nagyon röviden, elnök úr, ezt a vitát, amit most az előttem felszólaló kinyitott, annak idején, amikor a globalizációs alapot létrehoztuk, meglehetős mélységben lefolytattuk a probléma fölvetéssel én teljes mértékben egyetértek, de végül a parlament közös bölcsessége úgy döntött, hogy mégis az Európai Unió ezt a tagállami felelősségbe tartozó kört azért vállalja föl meghatározott szűk keretek között, hogy legyen egy üzenet arra, hogy a globalizáció okozta problémákban az Unió nem hagyja magára a tagállamait. Ez az elv érvényesült akkor, amikor már számos alkalommal támogattunk ilyen globalizáció miatt létrejött, többnyire például székhelyváltozással az unióból kivitt cégek nyomán maradt munkanélküliséget. Ez a bizottság egy delegációt is küldött Finnországba, ahol megnéztük a helyszínen, hogy hogyan és miként is történt, ami történt. Tehát egy dolgot kell figyelembe venni, és egy kicsit most már a várható költségvetési vitára is gondolok, ezért is kértem szót. Lesz egy olyan kívánság valószínűleg eh, szakbizottságok részéről, hogy a globalizációs alap jelenlegi 500 milliós keretét jelentősen emeljük meg. A helyzet pillanatnyilag az, hogy ebből az 500 milliós keretből csak nagyon keveset használt föl, nem akarok most fejből konkrét számot mondani. Tehát eh, inkább szimbolikus politikai üzenetekről van szó ebben a globalizációs alapban, mintsem arról, hogy a tagállamok szociális törvényei szerint előírt kötelezettségeket magunkra vállalnánk, és mi finanszíroznánk. És eh, talán még az új kollégák kedvére elnök úr el lehetne mondani, hogy ez a globalizációs alap, ez egy elvi keret. Ez nem egy konkrét pénz, ami egy zsákban ott áll és várja, hogy lehívják, hanem akkor van az alap mobilizálására, ez a kifejezés, amit használunk, hogy mobilizációja, az azt jelenti, hogy a fel nem használt pénzekből küldünk át erre a célra összegeket. Tehát a költségvetésben nem találjuk sehol a globalizációs alapnak hogy itt van ennyi pénz rá, hanem egy elvi megegyezés van, hogy 500 millió euró erejéig hajlandók vagyunk ilyen problémákat kezelni. Csak azt gondolom, hogy a vita számára ezt eh, talán érdemes tudatosítani, illetve ha én valamit rosszul értenék, akkor tisztelettel kérem, hogy javítsanak ki. Azt hiszem, hogy magyarázata és történeti visszatekintése teljesen érthető. Előadó úr, a bizottságot kérdezem, hogy akar-e hozzászólni, de ezt szeretném mondani Fernancs kollégának, hogy júliusban az Európai Bizottságtól pontosításokat kértünk a kalkuláció módjáról, illetve a nyilvánvaló különbségekről a támogatások különbségében. Portugália és Katalónia vonatkozásában. Az Európai Bizottság egy olyan dokumentumban válaszolt, amelyet önök is megtalálnak az anyagai között, a 11-es pontban. Ez eléggé jól megírt anyag, és ö, átfogó. De talán ö, a főigazgató úr pontosítana. Igen, köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy ami az általános vitát illeti ebben a témában, teljesen jogos. De csatlakoznék Súrján úr hozzászólását követően az önmegjegyzéséhez a kontextusról, és ami egyértelmű abban a dokumentumban, amit kiosztottunk. Másodszorban el szeretném mondani, hogy ami az alap jelenlegi felhasználását illeti, ez felvetődött, mint kérdés az előbb. Igen, relatíve gyengén használhatjuk fel ezt az adagot. A 2009-es évben 65 milliót kértek tőlünk, vagy most folyik ennek a vizsgálata, vagy már megvizsgálták. Az 500 millió rendelkezésre álló összeghez képest kértem a bizottságtól pontosan azt, hogy jobban hozzá lehessen férni ehhez az alaphoz, hogy aktívabban lehessen mobilizálni, akkor, hogyha szükség van erre. Ami a részleteket illeti, elnök úr. Talán a szociális főigazgatóság képviseletében jelenlévő kollégámnak adnám át a szót, aki válaszolna a felvetett kérdésekre. Elnök, parancsoljon uram! Köszönöm, elnök úr! Én is próbálok a lehető legpontosabban válaszolni a képviselő kérdésére. Először is, ami az előadó kérdését illeti. Tehát ami a 38 millió erőt, eurót illeti, ez a fizetéseknek felel meg, ahol a legmagasabb a TB járulék fizetés. Tehát ez egy küszöb az egyes országok hatóságai ezt választották referenciapontnak. Tehát van ennek oka, hogy ez miért 38 millió, lehetett volna más oka is ennek, de úgy döntöttek, hogy ez egy pontos és fontos részlet, ami miatt többet kell fizetni. Az előadó második kérdése, ami Portas úr harmadik kérdése volt, ha nem tévedek, a portugál munkavállalók száma, 1504 munkavállalót bocsátottak el, és csak ezren kapnak támogatást. Miért? Azért, mert ellenőrzéseket végeztünk az első kérvény keretén belül, és azt tapasztaltuk, hogy voltak olyan munkavállalók, akik nem kívántak részesülni támogatásból egészen egyszerűen azért, mert nem volt rá szükségük, más terveik voltak. Tehát nem kellett túlságosan sok összeget kérni, és először a kérvény az összes elbocsátott dolgozóra, munkavállalóra vonatkozott, és azt szerettük volna, hogy a munkavállalók egy kicsit pontosabban indokolják, hogy miért van szükség ezekre a segélyekre, és ezért mutat csökkenést ez az összeg. ami a spanyol és portugál különbséget illeti. Az a pénz, az az előirányzat, amit megállapítottunk, másfajta intézkedést akar. A, például a továbbképzés során vannak olyanok, amelyek gaz, ö, többe kerülnek, attól függően, hogy milyen a munkaerőpiac az érintett régióban. Tehát tényleg a vállalatnak a regionális nemzeti hatóságoknak kell meghatározniuk azt, hogy melyek a legmegfelelőbb intézkedések az egyes munkavállalók számára. Úgyhogy nyilvánvalóan elképzelhető, hogy jelentős különbségek adódhatnak a különböző képzési formák között. Ez a helyzet Portugália és Spanyolország esetében. Itt most nem az országok közötti problémáról van szó, ez előfordulhat más országok, más régiók között is. Ez egy konkrét eset. Fortes úr második kérdésére. Az elbocsátott munkavállalók, akik több mint 40 éve dolgoztak már, mint ahogy önök is tudják, az Európai Bizottság politikája az úgynevezett active agingre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogy a lehető legtovább dolgozzanak a munkavállalók, persze bizonyos korlátokig. De önök is tudják, hogy a jelenlegi korlát a szabályoknak megfelelően, illetve a valóságnak megfelelően relatíve alacsonyak a konkurens országokhoz képest. Ott van az Egyesült Államok, Japán, ott mindenki sokkal tovább dolgozik. Tehát mi azt szeretnénk az Európai Bizottságnál és a Foglalkoztatásügyi Főigazgatóságnál, hogy minél többen dolgozzanak, és minden, minél hosszabb ideig. Ez persze nyugdíj problémát is felvet, mert nyilván önök is tudják, hogy a nyugdíjak költsége, ami fel fog vetődni, illetve már is felvetődik, jelentős, úgyhogy ez az oka ennek. Azt szeretnénk, hogy minél tovább dolgozzanak a munkavállalók. És ezért gyakorlatilag biztosítjuk a továbbképzés számukra, ennek segítségével hosszabb ideig maradhatnak aktívak. Ugye világválságról van szó, ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki vagy minden vállalat fog ebből a, az alapból kérni. Ahogy John Jean is elmondta, van manőverezési lehetőségünk az 500 millió eurón belül. Nem tudom, válaszoltam-e minden kérdésre, legalábbis próbáltam minden olyan kérdésre válaszolni, amit jól értettem. Talán lehet, hogy egy-két kérdést újra kellene fogalmazni, akkor tudok válaszolni ezekre is. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, más nem akar kérdezni vagy hozzászólni, úgyhogy talán két-három gondolatot engedjenek meg. Ami a munkavállalók korát illeti, Portász úrhat emlékeztetném arra, hogy ez az egyik nagy célja a Lisszaboni stratégiának, az aktív időszak növekedése az idősebb dolgozók esetében. Én magam is már lassan abba a korba kerülök, amikor egy kicsit személyes jellegűvé válik ez a kérdés. Mindazonáltal Tármonte úr, aki egy kis francia falu polgármestere volt körünkben, és van egy Algériából származó 99 éves férfi, aki 81 éves korában nősült meg, egy fiatal 25 éves nőt vett el, és két gyermekkel úgy döntött, hogy elválik, és egy harmadik nőt vesz el, és így 99 évesen most már a negyedik vállalatot alapítja. Jó, hát ez egy kis vállalkozás. Nyilván hát mindenkinek saját meg, belátására bízom, hogy eldöntse, hogy így kell -e viselkedni, de hát az Európai Unión belül minden esetre azt ösztönözzük, hogy 95 éven felül is aktívan tevékenykedjen mindenki. Tehát nyilván a jogi keretek között, amelyek legálisak. Mind a mellett engem is, mint sok más kollégámat, aki hozzászólt, megdöbbent az, és a, ugyan a főigazgató úr kicsit diplomatikusabban kell, hogy fogalmazzon, hogy vannak azért eléggé érdekes esetek a modernizációs alapban. Súrján László emlékeztetett az eredetekre, hiszen eredetileg eléggé politikai jellegű ö, döntés volt ez, és ö, talán azt mondanám én magam, hogy kicsit szimbolikus is. Ugyanis a cél tulajdonképpen jogos a globalizáció az oka ennek. Aztán az előirányzatok a költségvetésben ö, eléggé korlátozottak, 500 millió. És hát a paradoxon az, hogy egyáltalán nem használjuk még ezt a lehetőséget, csak kihallottuk, hogy ebből mennyit használunk fel. A kérdés az, hogy jó dolog-e ez? Hogy először azt mondjuk, hogy megvédjük az embereket a globalizációval szemben, és másrészt csak 60 milliót költöttünk el ebben az évben ebből az alapból. Hát nem tudom, hogy ez eléggé produktív-e, az Európai Unió imázsát illetően. Na most, ami a valós hatást illeti, a több millió európai munkavállaló állampolgár vonatkozásában, akiket sújt a munkanélküliség, a nagy változások a munkavállalói karrierjük során. Az Európai Unió maga az Európai Szociális Alapból és más strukturális alapokból, például a kohéziós alapból több 10 milliárd eurót költ erre a célra, és hát ez viszonylag nagyobb hatással van, mint magának a globalizációnak a hatásai. Tehát a többi kompetens szakbizottsággal együtt, például a foglalkoztatás ügyivel, amely pozitívan bírálta el ezt a döntést, mi is úgy gondoljuk, vagy a regi szakbizottsággal. Úgy gondolom, ahogy azt a 2010-es költségvetés előadója is felvetette, vissza kellene térnünk ennek az alapnak a működésére és annak körülményeire. Mert úgy tűnik, hogy hát mindannyian egy kicsit kényelmetlenül érezzük magunkat ezen ellentmondással szemben. Nos, ami a számítási módszereket illeti a támogatások tükrében, úgy gondolom, hogy írásban is és szóban is tudunk magyarázattal szolgálni, úgyhogy megkérdezem előadónkat, hogy akar-e még valamit hozzátenni ehhez, Reimer? Nem? Reimer úgy tűnik elégedett, úgyhogy asszonyom, parancsoljon. Egy sem volna. Pontosan hogyan garantálják azt, hogy ezek a pénzek valóban a kitűzött célra kerülnek megvalósít, folyosításra? Elnézést, asszonyom. Én franciaul úgy értettem, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy célzottan kerülnek fölhatálásra ezek a pénzek. Mit ért az alatt, hogy célzottan? Targeted in English? Angolul ugye targeted lenne. Igen, mondja a hölgy, ez így van. Monsieur le directeur général, êtes-vous sûr? Főigazgató úr, ön biztos ebben? Monsieur le président, Elnök úr, a tagállamok kezdeményezésére ö, nehéz szociális körülmények miatt, meghatározott ö, körülmények miatt kerülnek felhasználás ezek a pénzek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha ezek az alapok nem lennének hasznosak, akkor nem kérnék őket olyan mértékben, ahogyan azt teszik. Úgyhogy úgy tűnik számomra, hogy mégiscsak hasznosak, és úgy gondolom, hogy a foglalkoztatás ügyi ö, főigazgatóságot képviselő kollégám is így gondolja. Tehát ö, arról van szó, hogy a nemzeti intézkedések kiegészítéséről van szó, ö, akár továbbképzésekkel, akár más intézkedésekkel, hogy alkalmazkodhassanak az újonnan kialakult helyzethez, és ami lehetővé teszi, hogy munkát találjanak. Tehát olyan intézkedésekről van itt szó, amelyek hasznosak a munkavállalók számára elnök, úgy gondolom, Vertman asszony, hogy ön arra utalt, hogy biztosak legyünk abban, hogy azok a támogatások, amelyekről döntünk, ma ö, azokhoz kerülnek, akikhez eredetileg kell, hogy kerüljenek, és nem kerülnek eltérítésre valamilyen módon. Ez már aztán a végrehajtás és végrehajtás ellenőrzésének kérdése, ami az ellenőrző szervek feladata, az OLAF, az Európai Bizottságnál, a Kokobu, a parlamentnél, illetve a számbevőszék, illetve az ellenőrző szervek ö, ö, számviteli szerveinek feladata az adott régiókban, és nagyon odafigyelünk, hogy megfelelően kerülnek-e felhasználásra ezek a pénzek. Nos, ezzel kapcsolatban előadó úr szeretne hozzászólni, aztán Portász úr és Botman is úr. Reimer. Úgy vélem, az elnök helyesen utalt arra, hogy a költségvetési rend alapján a bizottság és a tagállamok felelősek, hogy ellenőrizzék és biztosítsák a pénzek rendetetésszerű felhasználását, és ezben segíti őket az Európai Számbevőszék munkája is. Emlékeztetnék arra is, arra a tényre, hogy az eredeti kérés 1500 munkavállalóra vonatkozott, és aztán a vizsgálatot követően csökkentették ezt 1000 főre. Ez is bizonyíték arra az én szememben, hogy az Európai Bizottság nagyon pontosan vizsgálja Az Európai Bizottság nagyon pontosan megvizsgálta a dokumentumokat, és arra is emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy én is, mint jelentéstevő a pénzügyi terv tárgyalásakor e globalizációs alap ellen érveltem, de politikai okoknál fogva olyan megállapodások születtek az Európai Bizottság, a tagállamok és az Európai Parlament között, hogy mi, amelyek erre utaltak, és a költségvetési hatóságként az a felelősségünk most, hogy a költségvetési alapelvek betartásra kerüljenek, és ilyenek alapján mondhatunk igen vagy nemet. Tehát ebben az eljárási rendben a számszerűki adatok módosítására nincs lehetőségünk amelyet egyébként megtehetnénk, mint költségvetési hatóság, és azt sem rejtem véka alá, hogy ez az eljárás amelyet persze a politikai családok másképp-másképp értékelnek, felmerül a kérdés, hogy a különleges helyzetekben, katasztrófákban, vagy a globalizáció hatás, negatív hatásai esetében, vagy, vagy továbbképzési, átképzési kérdésekben, a munkanélküliség kezelésében. Tehát az egész csomagot a több éves terv keretében kell ö, megvizsgálnunk, és a tagállamokat, régiókat arra felhívnunk, hogy a programozásban előrehányzott tevékenységeket maguk is támogassák, és, ez a, és több mozgékonyságot kérjünk a bizottságtól és a tagállamoktól is, és így a parlament a elkövetkező években csak akkor hagyja jóvá ezeket a kéréseket, ha ténylegesen indokoltak. És az érintettek a jelenlegi korlátozott rugalmaság közötti kereteket ki tudják használni. A szubszidiaritás elve alapján helyén való a mostani eljárás, de nyilvánvalóan nem hoz jelentős változást a munkaerőpiacon. Az, hogy az európai költségvetésből néhány ezer szemét segítsünk némileg, az nem teljesen ördögtől való gondolat. Merci Reimer, Monsieur Portas vous ajoutez un petit commentaire. Portas úr. Que, que foi colocada, acho que merece aqui alguma consideração pela Igen, nos. A kérdés ugye az, hogy, eh, amelyet Bertman asszony föltett, az egy valós kérdés, egy eh, egy jogos kérdés. 2008 utolsó negyedében is bocsátottak el embereket, és a tagállamokat szeretnék, hogyha mobilizálnánk ezt az alapot. Ugyanakkor intézkedéseket kell hozniuk saját állam, tagállami kormányzati szintjükön is. Ez a pénz egyértelműen olyan pénz, amelyet nem fognak helyesen elkölteni. Ugye 1500-ról 1000-re csökkent a dolgozók száma. Az 1504 elbocsátott közül csak 1000 kapnak támogatást körülbelül. Ezért mondom azt, hogy eh, ez az 500 fős különbség nyilvánvalóan azokat az idősebbeket érinti, tehát arról az 500 idősebb dolgozóról lehet itt szó, akik más megoldást találtak arra, hogy a helyzetet kezeljék. Vannak, akik úgy döntenek, hogy egyszerűen más módon fogják folytatni az életüket, az életpályájukat. Ezért firtatom, hogy miből jön ki ez a különbség. Engem nagyon, nagyon is támogatom az élethosszig tartó tanulás elvét, ugyanakkor ezek az összegek itt valós emberek élettart, élethosszig tartó tanulásáról szólnak. Itt nem elvi pénzekről, elvi támogatásokról van szó, itt konkrét esetekről van szó. Biztos vagyok abban, ahogy a főigazgató úr is mondta, mindannyian a lehető leghosszabb ideig fogunk életni során dolgozni, aktívan tevékenykedni, de itt vannak ezek a, a portugál emberek, akik már akár 13 éves koruk óta dolgoznak, talán 40 éve minimum fizetésért, és hogyha most azt mondjuk nekik, hogy 40 év után eh, átképzésen kell részt venniük, hogy új, munkást, új munkát kapjanak, egyszerűen nem látom be, hogy ez így működhet. Köszönöm a pontosítást. Godman is úr következik. Nagyon kis megjegyzésem lenne. Van egy bizonyos szociális alaprendszer, és a felelős ügynökségek, minisztériumok eh, kofinansz, társfinanszírozási eh, rendszerben biztosítanak támogatásokat. Nos, a globalizációs alap esetében ugye ez ugyanez műk, ugyanígy működik, vagy pedig adhok működön, módon működik, vagy esetleg különleges módszerek szerint működik, és nincs szükség se társfinanszírozásra, se, tehát egy, egyáltalán nem világos számomra, hogy, hogy hogy is működik ez a rendszer, de azt hiszem, hogy erre a kérdésre nagyon világos, egyszerű választ kaphatok, hogyha fölteszem ezt a kérdést. Kozlik, Kozlik úrnak adok szót most, és utána lezárom a hozzászólók listáját, mert nagyon sok más témát is meg kell vitatnunk. Kozlik úr, Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden, hiszen e, e, a saját farkunkat kergetjük ebben a vitában, mint a körbe-körbe keringő kutya. Nos, a globalizáció alap egy nem szisztematikus megoldás, egy szisztemik, szisztemikus jellegű, tehát rendszer szintű problémára. Úgy gondolom, hogy eh, ragaszkodnunk kellene ahhoz, amit Lamasz úr és mások megfogalmaztak. Ez egy politikai rendszer, amely nem képes megküzdeni gazdaságaink rendszer szintű problémáival. Spanyolország és Portugália erőfeszítéseket eh, tehát annak érdekében, hogy az alapból részesüljenek, lehet, hogy Lettország nem élt ezzel a lehetőséggel, ez az önök saját kormányának az ügye. Nem tudom, hogy érdemese e, ilyen kis összegeket egyáltalán e, kérni, megírja ez a fáradtságot, de lehet, hogy idővel e, látni fogjuk, hogy ez jó ötlet volt. Én úgy gondolom, hogy a bizonytalanságok ellenére is adjunk esélyt ennek az ügynek, és azért én hajlok arra, hogy támogassam a javaslatot. Köszönöm, Fermúr. Just some comments. Néhány megjegyzés. Először is nem rajongtam ezért az alapért, amikor létrehoztuk, és pártom akkor Svédország kormánya, országom kormánya is ellenezte ezt a rendszert, de kompromisszumként végül elfogadta. Most már létezik a rendszer, ezért véleményem szerint nem vitathatjuk azt, nem vitatkozhatunk magáról az alapról minden alkalommal, amikor az alap eh, eh, alkalmazásáról lenne szó megvan, működik az alap, ennek vannak szabályai, eh, az igényeket fogadni tudjuk, meg kell ezeket vitatni, el kell bírálni, és kész. Úgy gondolom, hogy magának az alapnak a működésére valamiféle értékelésre van szükség, hiszen most már néhány éve működik, nézzük meg, hogy mennyire volt hatékony, milyen eh, eredményei voltak. Ez egy saját kezdeményezési jelentés lehetne, néhány év után meg kéne ezt vitatni. De lenne egy kérdésem is ha jól értem, elég kis összegeket eh, használtunk eddig fel, de azt is tudom, hogy vannak jelen pillanatban is eh, olyan e, igények, kéremek, amelyek a bizottság előtt állnak. Jó lenne, hogyha a bizottság megválaszolna ezt a kérdést, hogy jelen pillanatban hány függőben lévő e, e, igény van. Ha jól tudom, akkor több ilyen is van. A teljesebb javaslatom azonban az lenne, hogy az elnökség idővel próbálja meg vitát szervezni, eh, vagy legalábbis egy értékelési folyamatot elindítani, most, hogy az alap már néhány éve működik. Köszönöm. Én magam tökéletesen egyetértek aggájaival és javaslataival, nyilván a koordinátorokkal megvitatjuk az Európai Bizottságot kérdezem, hogy a két konkrét kérdése Godmanis úrtól származik az egyik, meg tudná -e válaszolni, hogy ugyanaz az -e, mint az, a strukturális alapok esetében, és Ferm úr kérdése nagyon zsúfolt-e a csatornájuk. Igen, elnök úr. Na most az első kérdést illetően lényegében olyan visszafizetésről van szó, ami együtt finanszírozást jelent. Az 50%-ról most már 65%-ra emelkedett a rész. De van más megoldás is, mint a visszafizetés, ha gyorsabban akarunk haladni. Ami a pipeline-t illeti, én említettem egy számot, amely a bizottsághoz beérkezett kérvényeket képvisel, és amelyeket pillanatnyilag vizsgálunk. Összességében úgy tíz ilyen kérvény van előttünk. Elnök úr, ha megenged egy megjegyzést, amely ehhez, illetve a vitához kapcsolódik. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy mindez kiegészítő jellegű a ö, szociális alapon túl, és ami a rugalmaságot tesz lehetővé. Nyilván nagyon jól ismerjük a problémáját a szociális ö, alapnak, ö, rendkívül szigorú ez, ami megköti a kezünket. Ez az alap viszont ö, azt teszi lehetővé, hogy gyorsan reagáljunk, lehet, hogy szerény ö, alapok, pénzügyi alapok ö, mozgatásával, de az érintett munkavállalók számára fontosak ezek. Nyilván a tagállamoknak kell felhasználniuk ezt az alapot, és csatlakozni Fernmúrhoz abban, amit mondott. Létezik ez az alap, mi az Európai Bizottság részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szabályok rugalmasak legyenek, és hogy az alap hatékonyan kerüljön felhasználásra. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Hát igen, ez az alap egy kicsit olyan gyors reagálású erőként került létrehozásra, hogyha katonai terminológiát használhatok, ez 10 milliárd eurót képvisel évente. Az eljárás nagyon hosszadalmas, és inkább a szociális problémák megelőzése a célja, mint a célzott komoly problémák megoldása, mint például egy gyár bezárása, vagy jelentős elbocsátások, amelyek több mint ezer embert érintenek a nemzetközi verseny miatt. Az új kollégák számára még egy dolgot hadd mondjak el, ami rendkívül eredetivé teszi ezt az alapot, hiszen pénz nélkül jött létre ez az alap. Ami a kötelezettségvállalási előirányzatokat illeti, az 500 milliót azok a ö, kötelezettségvállalási előirányzatok finanszírozzák, amelyeket töröltek az előző két évben, és az adott évben nincs ö, kifizetés, olyan kifizetést kell találnunk, amit nem használtak fel egy másik sorban, és ezt át kell oda utalnunk. Tehát eléggé eredeti megoldásról van szó. Reimer Bőge is emlékeztetett arra, hogy a három intézmény között hosszas, részletes vita témája volt, de Fern kollégánknak igaza van abban, amikor azt mondja, hogy eljött az a pillanat, amikor egy kicsit értékelni kellene ezt az egészet, és eldönteni, hogy végül is milyen alapról van itt szó. De ugyanakkor szükségünk van bizonyos eljárásokra, amelyek segítségével gyorsan reagálhatunk. És hát mindez relatív, mert Portas úr ö, is említette, hogy már ugye 8 hónapja kerültek elbocsátásra a munkavállalók. De hát ugye olyan, mint a szolidaritási alap, ö, ö, megfelelő ö, eljárásokra van szükségünk. Nos, azt javasolnám, hogy most akkor zárjuk le ezt a vitát, mert vannak még más témák, amiket meg kell vitatnunk és a Költségvetési Bizottság szavazására bocsátom Bőge úr jelentését a 11-es pontban, ki van mellette. Köszönöm. Ki van ellene? Egy ellenszavazat, ki tartózkodik? Egy tartózkodás. Köszönöm szépen. Tehát akkor egyúttal Jutta Haugnak egy néhány, néhány percre ki kellett mennie a Környezetvédelmi Bizottságba szavazni, de meghatalmazott, mint előadó, hogy javasoljam a 18-as kifizetés jóváhagyására, amely 4 millió 139 millió 150 euró átutalására vonatkozik a szociális alapból a globalizációs alapba, hogy ezt a tevékenységet finanszírozhassuk. Ki az, aki támogatja ezt az átutalást? Feltételezem, hogy ugyanazok, köszönöm, ki van ellene? Ugyanaz, és ki tartózkodik? Megint ugyanaz, ugyanez a szavazat, tehát teljesen koherens. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a jelenlevő Európai Bizottság tudomásul vette az előadó aggájait, ami az állásfoglalásban is megtalálható, nevezetesen, hogy azt szeretnénk, hogyha a finanszírozás ne a szociális alapból történjen, ha csak lehet. Nyilván azért vannak dilemmáink, mert ott kell megtalálni a pénzt, ahol rendelkezésre áll, de sajnálattal azt konstatáljuk, hogy a szociális alap lehetőségeit nem merítették ki kellőképpen. Portász úr, igen, elnézést kérek, mert szavazunk, de a következők a kétségeim. Az az anyag, amit megszavaztunk, valóban átutalást jelent a szociális alapból, a globalizációs alapba. De, amit ön mondott, és tökéletesen megértettem, van egy olyan garancia, hogy az átutalás ne a szociális alapból történjen. Akkor most ezt hogy fogjuk rendezni? Megint csak valami átutalással? Hogy aztán a szociális alapnak visszafizessük ezt? Elnök, igen, pontosan ez fog történni. Tehát politikailag politikailag mindez nagyon kényes, finom dolog, de végül is a rendkívüli ez a finomság az eljárásban, mert ugye 27 tagállamunk rendkívüli nagy intelligenciáját összeadjuk, akkor már fantasztikus egekbe szállunk ezen a téren. Nos, tehát a globalizációs alap hozzáadódik az összes többi alaphoz, többek között a, szo- a szociális alaphoz. Mivel költségvetési szempontból gyors eljárásra van szükség, meg kell tárni a pénzt ott, ahol van, a szociális alap sorban van, ezt veszük, de ugyanakkor vissza kell ezt majd valahogy irányítani, mert ugye az eredeti politikai célt így nem érjük el, és pontosan ezt magyarázta kiváló előadónk is az előbb. Nos, egy dolgot akkor rendeztünk, és főleg katalán barátaink és portugál barátaink már a boldogságban úsznak. Haugasszony, mivel ideiglenesen el kellett, hogy távozzunk körünkből, azt javaslom, hogyha mindenki egyetért, a 13-as ponttal folytassuk, Janusz Lewandowski előadó jelentésével, a számbevőszék hez való átutalással. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Hát Kávészünet nélkül megyünk tovább, de azért szívesen veszem a saját témámat előre a napirendi ponton. Nos, a pénzügyi szabályozat 22-es cikke vonatkozik erre a helyzetre. Itt azonban valójában tíz különböző átutalásról van szó. Tíz különböző átcsoportosításról van tehát szó, amelynek az összes részletét nem is tudom elmondani önöknek, azonban van, amit el tudunk azonnal fogadni, eh, elemetések nélkül, azok a következők 1A, a tanácsi elfogadás. A kettes pont az egy úgy gondolom, hogy fontos ügyek ezek az intézmények számára. Az F az előre nem látott ülések, mégpedig a luxemburgi ülésekről van szó, a nemzeti audit számvevői szervezetek esetében. Nos, azt javasolnám, hogy ne ellenezzük ezeket a felvetéseket. Aztán itt a fennmaradó öt rész, a C, amely a béret, épületek, költsége a D, energia, árkiegészítések, E, az elektronikus beléptető rendszer létrehozása H további pénzek, további jelentésekre, és I további különleges jelentések. Nos, nem kérdőjelezem meg a célokat, de meg kell jegyeznem, hogy már 95 ezer eurót egyszer kiutaltunk a számbevőszéknek, most pedig további 200 ezeret kérnek. Lenne azonban kérdésem a pénzek forrásával kapcsolatban. Ugyanabból a K3-as projektből és az annak megtakarításaiból finanszírozunk ezeket az összegeket? Van valami gond itt a hármas projektek gazdaságosságával kapcsolatban. Vannak itt eh, technikai segítségnyújtási és építési projektek. A célokkal ugye egyetértünk, de további magyarázatokra lenne szükségünk a K3-as megtakarításokkal kapcsolatban. Eh, mit hoz nekünk ez a jövőben? Nem lenne-e jobb, hogyha ezt az adófizetőknek visszajutatnánk? és eh, sokkal jobban örülnék, hogyha a számvevőszék írásos magyarázatot nyújtana be ehhez, ezen öt tétele kapcsolatban. Ez gyakorlatban azt jelenteni, hogy a pénzügyi szabályozat 22-es cikkeire rátérünk a 24-esre, miszerint, eh, tehát javasolnám, hogy az 1A, 1, 2, B, F, G pontok kapcsolatban ne vessünk fel ellenvetéseket, azonban tisztázni kell a C-t, a D-t, az et, a hát és az it. Tehát az első öt tétel esetében nincs ellenvetésem. A többi tétel esetében azonban a 24-es cikket alkalmazzuk, további tisztázást kérve. Tudom, hogy a számvevőszék képviselői szóban szívesen magyarázatot adnak, de szeretném, hogyha írásban is megkapnánk ezt. Köszönöm szépen. Bien, je vous remercie, monsieur le... Köszönöm szépen, előadó úr. Úgyhogy, ha jól értettem, Vous nous proposez. azt javasolja, hogy szavazzuk meg az A és a B részt. I have to repeat once more. A1. El kell ismételnem még egyszer az egy át és az egy kettőt, hiszen ezek úgymond szent tételek. A B-t, az F-et és a G-t ne ellenezzük. A többi kapcsán kérjünk tisztázást. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a 24-es cikket alkalmazok a pénzügyi szabályok tehát azt javasolja, hogy akkor fogadjuk csak el az átcsoportosítást, hogy, hogyha erre négy-öt pontra vonatkozunk az a B, F és a G A1-2 esetében. Elnézését kérem. És hogy várjuk a számvevőszék pontosítását az átcsoportosítás többi részéről, tehát a C, D, E, H és I pontokban. Ez aztán egy más átcsoportosítás tárgyát képezni, és ezt egy következő ülésen vizsgáljuk meg. Igen, pontosan ezt javasolom. Elnök, jó. Van-e valaki, aki meg akar jegyezni valamit? Nem. Nos, akkor bízunk előadónkban, és azt javaslom, hogy szavazzunk a hatos átcsoportosításról, 2009 hatos átcsoportosításáról, de ezzel a fontos módosítással, hogy korlátozzuk az A1, 2, B, F és G pontokra. Ki van mellette? Köszönöm. Ki ellenzi? tartózkodás, egy tartózkodás, tehát egy tartózkodással egyhangulag megszavaztuk. Ez volt tehát a 13-as pont. Visszatérhetünk most pedig, ha csak Helga nem szeretne beszélni a halakról. Helga Trüppel témája a gineai halakról. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjék meg, hogy egy kis politikai állásfoglalást tegyek, még akkor is, ha tudom, hogy ez nem a Költségvetési Szakbizottság asztalára tartozik elsősorban, hanem inkább a Fejlesztési és Halászati Szakbizottságéra. Jól tudjuk azonban, így ideje már, hogy a halászati politikája az Európai Uniónak a tudósok tanácsaira alapul, hogy hol, mit, mennyit lehet halászni, és ez, ezeket be kell tartanunk. Az elmúlt években két korrekció született e tekintetben, de korán sem elégségesek ez ahhoz, hogy frakcióm egyetértsen azzal, hogy ez a halászati politika fenntartható. Tehát szerintünk nem fenntartható a halászati politika jelen formájában sem. Ezt szerettem volna leszögezni. Most pedig hadd szóljak az EU és Ginel közötti halászati megállapodásról, melynek hatája 2009-től 12-ig terjed, egy már létező megállapodás meghosszabbítása ez, melyet 93-ban kötöttek a felek, ebben megállapítás nyer, és furcsa, hogy ma szavazzunk róla, hogy 2009. január 1 -e óta életben van, hát nem a legjobb lejárás rendez, zárójelben jegyzem meg, és kevesebb halászatot, halászhajó halászhat, mint korábban e megállapodás fényében. Költséget tekintve nem egy nagyon nagy megállapodás ez, hanem egyik legkisebb, de rá kell mutatnunk, hogy olyan országok esetében Gina, amely a Transparency International szerint a 130 mért ország közül a 120 valahanyadik, az átláthatóság és demokrácia hiányosságai ugye szembetűnőek, úgyhogy megfelelő figyelemmel kell öveznünk ezt az országot. Megfelelően tájékozódnunk kell tehát arról, és pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy vajon a fél éle a jelentés kötelezettségével, hogy mit hol fogtak, mennyit, egyetem fenntartható-e ez az együttműködés, tehát a megalapított feltételek tényleges betartása felől komolyan kell vizsgálódnunk. És egy expost értékelést is előrányoz a jegyzőkönyv, és egy költséghatákonysági elemzést is. Tehát ez minden alkalommal fontos, hogy megfelelő tájékoztást kapjunk, és a jelentési kötetettség betartása kerüljenek. Hát itt aztán meg különösen. Még egy pótolagos tájékoztatás a fejlesztés működésért felelős szakbizottság a halászati az európai halászati politika általános irányvonalát újra fogja tárgyalni. Reményeink szerint a következő években a fenntarthatóság irányába módosul ez a politika. Addig is meg azt kell megfigyelnünk, vizsgálnunk, hogy a kifizetett pénzek korrekt módon valóban a céloknak megfelelően ellenőrizhető módon kerültek-e felhasználásra. Erre vonatkozóan fejeztettem be módosítókat. Köszönöm. Fermor kért szót. Rövid megjegyzés. Nagyon együtt érzek Helga Trippel politikai nézeteivel, azonban van egy kis problémánk az egyes és a kettes módosítókkal kapcsolatban mégpedig a Költségvetési Szakbizottság szerepe miatt nem hiszem, hogy a szakosodott szakbizottságok szerepét át kéne vennünk, és nem látjuk be, hogy az egyes és a kettes módosítás valóban költségvetési jellegű módosítások-e. Szeretnénk javasolni, hogy az egyes és a kettes módosító ellen szavazzunk, jól lehet, politikailag együtt érzünk ezekkel, de ez nem a Költségvetési Szakbizottság feladata. A hármas módosítót azonban megszavazzuk. Köszönöm, Fernand úr. Obrigado. Eu não sei se este é o lugar Eh, Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a megfelelő időpont-e feltenni ezt a kérdést, és ha nem az, akkor előre elnézést is kérek érte. 2008. decemberében Portugália is egyetértett a, azzal, hogy az új protokollban meghatározott hajószám felfogadásra kerüljön, és ez 2012-ig lenne érvényben. Ez szerint a gínai vizekben portugáli hajók nem halászhatnak. Mi az oka? Ha nem tudjuk, nem tudjuk elmagyarázni, akkor halászati szakbizottsághoz kell forduljak eh, e kérdéssel, de mindenképpen fontos volna tájékozódnom ennek oka felől. Kedves kollégám, nagyon meglepne, hogy eh, ha lenne bármifajta diszkrimináció, de hát nyilván egyszerűen ennek utána járni. Salvador Garriga szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Az én frakcióm eh, megszavazza ezt a jelentést de Helga Truber módosításai, teljesen standard módosító indítványok, meg, fogunk, meg fogjuk őket szavazni. Az elsőkben azonban az előadó eltér az általunk megszokott megfogalmazástól. A withhold, a refuse -a kerül helyettesítésre, és szeretném tudni, hogy miért ér el itt az általánosan használt szótól, mert a refuse szó eh, hogyan is fogalmazza, kicsit energikusabb. Talán van valami konkrét oka az előadónak, hogy ezt a szót használta. Mindenesetre támogatjuk a módosítókat, de jó lenne tudni, hogy mi az oka ennek a különbségnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most a bizottságnak, az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Donatella úr és Szeveri úr képviseli a Maré főigazgató. Ó, oh, elnézést, asszonyom. Szeverin asszony. Igen, köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a ismertetett elő a jelentésért, teljesen átfogó volt, semmi kiegészíteni valóm nincs. Inkább a felvetett kérdésekhez kapcsolódnék, nevezetesen az alapok jó felhasználására a megállapodás keretén belül, nevezetesen Gineával, a 163. helyen áll a legkevésbé demokratikus országok listáján, rendkívül nagy a korrupció és a politikai feltételek is a katonai hunta miatt igen nehezek. A fejlesztési főigazgatósággal együttműködve követjük a fejleményeket, a 96-os cikk értelmében a kotonai egyezményben. Ami a halászatot illeti, a demokrácia problémáját nem tudjuk megoldani, a jogállamot kell először visszaállítani. De a halászati megállapodás jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a jó kormányzás elvei is a halászati téren érvényre jussanak. Ugyanis rendszeresen megfelelően kell kezelni a halászati forrásokat, és azok a források meríthetők ki erre a célra, amelyek ez, erre előírásra kerültek. Ez nyilván csak akkor kerülhet felhasználásra, hogyha a feltételeknek megfelelnek. a megállapodás megfelelő kezelése, illetve a csökkentett pénzügyi forrásokat illetően az előzőekhez képest erre is utaltunk, szerintünk megtörtént, és odafigyelünk arra, hogy mindenki tiszteletbe tartsa a feltételeket. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban is, hogy a portugál flottával mi történt. Ez nem került bele az új megállapodásba. Ez azért történt így, mert a portugál kormány nem adta be a kérvényt, az illetékesek nem használták ki ezt a lehetőséget, amely a jegyzőkönyvben ö, található, és ezért nincsenek benne az új megállapodásban. Hát ez a magyarázata ennek. a spanyol képviselő felvetette a módosító megfogalmazásának kérdését. Emlékeztetnék ezzel kapcsolatban arra, hogy a 2008 per 1008-as dokumentum értelmében, amikor az kifogott mennyiség nem került tájékoztatásra a szabályok értelmében. Tehát ezért került így megfogalmazva, így, így került megfogalmazásra ez a megállapodás. Az Európai Bizottság tényleg odafigyel arra, hogy a kötelezettségeket betartják-e. Ugyanis a halászati engedélyeket visszautasíthatják, abban az esetben, hogyha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre. Remélem mindenre válaszoltam, ha véletlenül nem, akkor kérem nyugodtan kérdezzenek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Először előadónk kap szót, aztán a többiek parancsoljon. Köszönöm a bizottság magyarázatát. Üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság ismét hangsúlyozta, hogy természetesen nem a halászati megállapodás révén tudunk egy országot demokratizálni, ám mindenképpen hozzájárulhat a jó kormányzáshoz egy, egy ilyen megállapodás. Ez a mi érdekünk is, különben olyan bűnös, bűnös politikai praxisnak lennénk a támogatói, amely tehát semmiképpen senki nem támogatni több alkalommal nem tartotta be a gineai fél a jelentési kötelezettségét, és ha komolyan akarjuk vetetni magunkat, mint a szakbizottság, akkor meg kell legyen az eszköz a kezünkben, pénz, a pénzcsap elzárása révén, akár amely révén az Európa Bizottságot komolyan lehet venni. Ez a háttere annak a megfogalmazásnak, amelyel a módosítóban éltem, tehát hogy a politikai erőnkből származó eszközök a kezünkben legyenek, ezeket alkalmazzuk, és hogy ne vezessenek az orrunknál fogó bennünket. Tehát, ha nem tartják be a megállapodás pontjait, akkor nagyon szigorúan kell lépnünk, és ez reményeink szerint javítja majd a halászati jelentéseket, és mennünket is jobb helyzetbe hoz, mint a költségvetés ellenőrzőit. Köszönöm, asszonyom! Azt hiszem, hogy akkor szavazhatunk. Egyes módosító. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Egy tartózkodás, de nagy többséggel elfogadtuk. És az Európai Bizottság elmagyarázta, hogy miért refuse és nem withdraw a szó. Kettes módosító mellett ki van, köszönöm, ki van ellene, ki tartózkodik, ugyanez a helyzet. Hármas módosító mellette ki van, köszönöm, ellene, senki nincs ellene, ki tartózkodik, egy tartózkodás, köszönöm. Szavazásra bocsátom a véleményt, módosított formájában ki van mellette. Végső szavazás következik, köszönöm, ellene. Senki, ki tartózkodik, egy tartózkodás. Egy tartózkodással egyhangúan elfogadtuk, gratulálok előadónknak. Visszatérünk tehát, mivel Jutta, aki két bizottságban is dolgozik egyszerre, visszajött hozzánk, úgyhogy a 12-es pontban megadom az ő ö, témájához a szót, ez pedig nem más, mint egy csomó átcsoportosítás. Köszönöm, abból indulok ki, hogy a 18-as átvitelt már megszavaztuk. A rendben, ez a helyzet. Akkor most a 25-ös számú a témánk, ahol is arról esik szó, hogy a szociális alap, az ESZA eszközeit globalizációs alap célokra használnánk fel, és ezt hát a átcsoportosítást elhalaszthatjuk a következő ülésig, mert nem született még állásfoglalás a foglalkoztatási szakbizottság részéről, és a tanács sem döntött még e kérdésben és Reimer bőge jelentését is meg kell várjuk. Euh, Rendben. Akkor inkább várjuk meg a Szociális Bizottság véleményét? És hát meglátjuk, hogy Reimer bőge mit javasol, mert ugye megint csak jogi alapról van szó, és ugye először arról kell szavazni, és utána a költségvetési előirányzatokról. 26-os. Äh, Itt az átcsoportosítás a 26-as számú igazgatási költségek tárgyában született. szakbizottság nem feltétlenül bír azzal a feladattal, hogy az Európai Bizottság munkáját megszervezze. És nem is akarjuk magunkra vállalni ezt a feladatot, nem akarunk belenyúlkálni az Európai Bizottság munkájába, de a költségvetés olyan módosításáról kell döntenünk, ezt javasoljuk, akkor is az a benyomásunk, hogy lehetőségünk van arra, hogy az elmúlt költségvetési eljárásban levő prioritások végre hajtásához emberek is kellenek, ugye másképp nem megy, mint hogy valaki elvégezze a munkát, és ha nem teljesen járt sikerrel ez a várakozásunk, nem talált nem kielégítő, akkor valahol gond lehet, mégiscsak ezért várunk magyarázatot a, költség, a bizottságtól arról, hogy az a, a vállalkozáspolitika, ami számunkra nagyon fontos, hogyan amely általában is fontos számunkra, és konkrét esetekben is, az Európai Unió versenyképesség szempontjából is közös célok születtek, ezeket valahogy végre kellene hajtani ehhez munkar van szükség. Önök viszont félmilliót szeretnének elvenni ezen eszközökből. Ugyanez a foglalkoztatási, a ö, szociális, a vidékfejlesztési témákban. Egy negyedmillióról van szó. Mi több éve panaszkodunk afelől, hogy az alapok, a strukturális alapok a, ugye a szociális alap, mint a vidékfejlesztési alapok csak vontatottan kerülnek végrehajtásra. Egyfajta gyorsításra volna szükség, és önök ezzel szemben az igazgatásból épp, hogy elvennének eszközöket. Nem oda vezet ez majd, hogy még jobban lelassul a folyamat? Jól tudjuk persze, hogy a tagállamok is ludasak jelentős részben ellassú végrehajtásért, de ha a bizottság ugyanezzel egy időben maga is csökkenti erre vonatkozó erőforrásait, akkor nagy baj lesz. Ugyanez áll a kutatási politikára is. Számunkra a kutatási politika ebben a kicsi költségvetésünkben, ezt hozzá kell tegyük, amely összevetve más politikákkal viszonylag nagy ugyan, no de itt is jól látjuk, az Európai Bizottság számadatai is erről szólnak, hogy júniusig nem történt megvalósítás, nem, nem került végrehajtásra ez a politika. És ha még elvesznek innen igazgatási eszközöket, magyarán dolgozókat kivesznek, akik nem mennek el majd az ülésekre, és nem hagyják végre a munkát, hát hiszen végig a személyzeten áll vagy bukik a dolog, akkor nem tudom, hogy fog működni a dolog. Elfelől e magyarázatot várok az Európai Bizottságtól. Tehát vajon nem akadályozza a munkát, nem bénítja meg a munkát ez a csökkentés. Ugye mindig panaszkodunk, hogy nem hajtanak végre bizonyos dolgokat, de aztán, ha még, még, még egy lábat levágunk, hát akkor aztán végképp nem tudom, hogy hogy fog mozdulni ez a dolog, úgyhogy e felől kérnék bizonyos magyarázatot. Tehát azt javasolja a asszonyom, hogy a szavazást napoljuk el erről az átcsoportosításról is? Igen. Ha az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem tud ilyen gyorsan kapásból válaszolni, akkor írásbeli eljárásban haladjunk tovább, feketén-fehéren megnézzük a dolgokat, és akkor hozunk döntést majd. Persze, ha most helyben kapunk egy kielégítő magyarázatot, akkor felőlem, akár most is szavazhatunk a 26-os átcsoportosításról. Nos, a védelemé a szó. Főigazgató úr. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném jegyezni, hogy Haugasszony hozzászólásában hangsúlyozta azt, hogy ne a belső kezelései módszerekbe vesszünk el az egyes főigazgatóságoknak. Szerintem ez fontos. Mert amikor a tevékenység alapú költségvetésre tértünk át, ez egyfajta analitikus számvitel, és amelynek a célja gyakorlatilag az, hogy az eszközöket és a forrásokat vesse össze a főigazgatóságokon belül. Nyilván értékelésről van szó a költségvetés terén, és érdemes ezt aztán az eseményekhez alakítani. Szeretném megnyugtatni Haugasszonyt, hogy ez semmit nem ö, kérdőjelez meg, ami az Európai Bizottság prioritásait illeti. Én magam már több főigazgatóságnál is dolgoztam, és elmondhatom, hogy rendszeresen értékeljük kiadásainkat. Elképzelhető, hogy egyes esetekben valamilyen olyan egyszerű oknál fogva nem költekeztünk, hogy az események másképpen alakultak, mint ahogy azt eredetileg javasolták. Tehát a javaslatunk a következő, egyeztessünk az adott főigazgatósággal, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk tevékenységük alapját, és vizsgáljuk meg, hogy hol tudnánk teljesen jogosan találni olyan alapokat, anélkül, hogy a működésüket megnehezítenénk, amelyeket aztán átcsoportosíthatnánk konkrét helyekre, ahol konkrét események következtek be, és ahol tényleg szükség van forrásokra. Tehát megnyugtatom önöket, nincs itt prioritás probléma a főigazgatóságoknál, eléggé racionális a felhasználás, azon alapok pénzügyi arapok esetében, amelyeket rendelkezésre bocsátottak. Másrészt azonban olyan kiadásokkal kell szembenéznünk, amelyek rendkívül jelentések a pénzügyi válság következtében. Rendkívül fontos volt, hogy szakértőket vegyünk fel, hogy értékeljünk, ezeket a szükséges értékeléseket elvégeztessük, főleg a banki tevékenységek terén. Bizonyára önök is tudják, hogy lezárult ez a vita a tanácson belül ebben a témában. Ott van a Galileo, nem akarom az összes többit felsorolni, ami a dokumentumban megtalálható és átadásra került a szakbizottságnak. De elnök úr, sürgős szükség van az bizottságnál ezekre az alapokra. És sajnálatos lenne, hogyha ma nem tudnánk pozitívan szavazni ezen szakbizottságon belül. Úgyhogy Haug asszonyra nézek, és ráhivatkozom, hogy ebben az irányban haladjunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Előadóasszony, kielégítőek a magyarázatok? Igen, ha biztosítják azt, hogy a prioritások nem csak az Európai Bizottsági, hanem a parlamenti is megvalósításra kerülnek teljes mértékben, akkor helyén való lehet. Nem akarok csak kerékkötő lenni, vagy, vagy én, én megkötő lenni a, a dolgoknak, és így ezzel a magyarázattal 20, a 26-os átcsoportosításnak a pozitív szavazását ajánlom. Köszönöm, mivel senki nem kért szót, szavazatra bocsátom a 26-ost ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Tartózkodás. Egy tartózkodás, egy ellenszavazat. Úgyhogy nagyon gyorsan haladunk. Úgyhogy a végrehajtó bizottság rendkívül örül, és külön köszönettel adózik önöknek, ugyanis ma, szeptember másodikán nyilatkozunk, a tanács pedig csak nyolcadikán fog. De hát nyilván meg akartuk könnyíteni a dolgokat, úgyhogy nem kötelező kiadásokról van szó, ezért jártunk el így, feltéve, hogy a tanács is elfogadja a javaslatot. Így tehát következhet a 28-as dokumentum juta. De... Igen. Itt a kifizetésekről van szó. Ehelyett nincs a cél a problémám, mármint hogy milyen célokra használják ezeket az pénzeszközöket. A 2013-ig a vám ügy nagyon fontos lesz bizonyal, és szükség is van erre, meg a fiskális programra is, de eh, némi hasfájást okoz az, hogy honnan vesszük el ezt a pénzt. Itt megint csak a versenyképességünk sérül, a CIP program. Tudom, hogy itt, itt kifizetésekről van szó, de a kérdés, hogy miért ilyen lassú a, a, a tőke mozgása. Itt kicsit kezdeményezőbbek kéne, hogy legyünk, nem csak várni, hogy majd a tagállami partnerek maguktól lépnek. Persze hát tény, hogy ugyanazok a bankok ö, szeretnék ezeket a pénzeket, és az átalakulásnak nem feltétlenül hívei. De megint csak a kérdésem az, hogy vajon helyén való-e, hogy pontosan innen veszük el a pénzeket. Ö, ugyanaz a, az álláspont, amit az előző esetben, nem akarom végletekig húzni a dolgot, van elég dolgunk, lesz is a jövőben is elég dolgunk. Itt megint csak egy tisztességes magyarázatot várok az Európai Bizottságtól. Indoklást. Főigazgató úr. Köszönöm, elnök úr. Megint csak az érintett hatóságokkal értékelni fogunk a kifizetési előirányzatok vonatkozásában, és nyilvánvaló tekintettel a beadott kérvényre a szükséges előirányzatok 102 millióra rúgnak. És 136 millió volt előirányozva, úgyhogy van 34 milliónk, úgyhogy tökéletesen meg tudunk felelni ennek a 14 millió átcsoportosítási igénynek a 36-ból, anélkül, hogy bármi gondot jelentene ez az év végéig. Értékeléseink szerint gyakorlatilag ezek a számok maradnak, olyan 100 milliónyi. Úgyhogy ami a kifizetési előirányzatokat illeti, semmi gondot nem jelent a célok elérése, mert a igények alacsonyabbak voltak, mint amit eredetileg beterveztünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm, főigazgató úr, előadóasszony. Ez logikusan került kifejtésre, tehát nem személy szerint önt teszem felelősség, hanem az Európai Bizottságot szólítanám el arra, hogy erősítse tevékenységét, annak érdekében majd lehívhatóak legyenek ezek az összegek. Mindezek fényében azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezt az átcsoportosítást. Hallották az előadó asszony javaslatát, kedves képviselők, ki van a 38-as mellett? Kérem, emeljék fel a kezüket. Ki van melle, ellene? egy ellenszavazat ki tartózkodik, egy tartózkodás. Tehát megint csak nyilván akkor van ez így, hogyha szeptember 8-án a tanács is így szavaz, ha nem, akkor visszakerül hozzánk a, az, a téma az utolsó szó jogán. 29-es eladóasszony. A 29-es számú átcsoportosítás és a kifizetésekről szól Lehet, hogy egyik napról a másikra okosabb lesz az ember. Tegnap nyilatkoztam ezekről a kérdésekről, de lehet, hogy kicsit elszóltam magam. A, a 90 millió euró stétel kötelezettségvállalásá vált, tehát kötelezettséget vállaltunk, ezekre az összegekre, és az Európai Bizottság először is egy, egy módosító indítvány, egy amending letter révén kéri ezt az átcsoportosítást, úgyhogy most dicsérnünk kell a bizottságot, és nem temetnünk, illetve ö, ö, kár korholnunk, ahogy tegnap tettem tévesen. mert hogy a régi kötelezettségvállalások már nem érvényesek, Ebben az értelemben tehát a 29-es csácsoportost feltétlenül támogatásra ajánlom. Köszönöm szépen. Az előadó tehát azt javasolja, hogy tartózkodjunk a bizottság kritizálásától, és fogadjuk el a 29-est mellette, ellene. Egy ellenszavazat, ki tartózkodik? Nincs tartózkodás. Rendben akkor a 29-es átcsoportosítást elfogadtuk, és feltételezem, hogy ez megint csak feltéve, ha a tanács is így dönt ezen a kulcsfontosságú szeptember 8-ai napon. 30-as következik, előadászony. Igen, itt arról esik szó, hogy egy, egy kicsit igyekeztünk a parlament jogait érvényesíteni, mert hogy nem volt más lehetőségünk, hogy az Európai Bizottságot egy kicsit fogjul ejtsük, vagy túlszul ejtsük, de most minden világosá vált, tisztázódott a helyzet, és szó, írásban is megőrsítést nyert az, hogy azok a feltételek, amelyeket megjelöltünk a tartalékok mozgósítására kielégültek, így módon minden képviselőtársamat arra kérem, hogy bólintsanak rá erre az átcsoportosításra. Köszönöm szépen. Az új kollégáknak mondom, hogy ez nem költségvetés, hanem politikai jellegű dolog. A parlament azt szerette volna, hogy az Euró Mediterrán ülést is meghívják a szervezetbe, amelyet aztán medato, mediterránnak neveznek a Lisszaboni folyamatnak megfelelően és a költségvetést használtuk fel arra, hogy nyomást gyakoroljunk a partnereinkre, ez pedig sikerre járt, ahogy ezt az előadónk is javasolta, hogy most már nincs okunk arra, hogy ellenezzük ezt az átcsoportosítást. Ki majd tehát a 30-as mellett? Köszönöm szépen. Ki van ellene? Egy ellenszavazat kitartózkodik, nincs tartózkodás. Úgyhogy a 30-as átcsoportosítást elfogadtuk. Marad a 31-es, előadóasszony. Transfer 31. 31-es átcsoportosítás szándéka, hogy a tartalékból kivegyen eszközöket, és a halászati megállapodásra, Ginával kötött megállapodásra tegye át, amiről éppen most szavaztunk. Minden kollégámat arra kérem, hogy hagyja jóvá ezt. Très bien, donc euh, Rendben, megfelel ez az eddigi szavazatoknak, Trüppel jelentését illetően ki van mellett a 31-esnek? Köszönöm. Ki van ellene? Nincs ellenszavazat? Ki tartózkodik? Nincs tartózkodás? De, bocsánat, van egy. Úgyhogy egy tartózkodással egyhangúan megszavaztuk. Gratulálok Haugasszonynak. Azt gondolom, hogy minden egyes javaslatát elfogadtuk. Mindenesetre ö, teljesítette ö, előadói feladatát ma előtt. Egy szavazat marad még a 15-ös pontról, ez pedig a, az Európai Parlament lehetősége a TREV egy elnevezésű épület megszerzésére, és mivel még nem neveztünk ki épületügyi szakértőt, A bizottsági elnöknek adom meg a szót, és köszönöm, elnök úr. Szeretnék gyorsan ö, beszámolni a felvetett problémáról, amelyről először már a július ülésünkön beszéltünk. Nos, bizonyára tudják, hogy a 179-es cikk értelmében a Költségvetési Bizottságnak meg kell ö, vizsgálnia az intézmények minden egyes épülettel kapcsolatos projektjét, amelyeknek jelentős pénzügyi vonzata van. Nagyon szigorúan alkalmazzuk a más intézmények ingatlan projektjeire ezt a szabályt, és hát ránk is ugyanúgy vonatkozik mindez, mikor például a parlamenti irodákról van szó, hogyha ingatlanra van szükségünk. Ahogy ezt júliusban is jeleztem, egy kicsit ö, speciális eljárásról van itt szó, ugyanis az első dolog, amit tennünk kell, és itt kell döntenünk ma erről délelőtt, hogy tekintettel a projekt jelentőségére véleményezünk a büró számára, vagy pedig ezt visszautasítjuk. Tehát tulajdonképpen egy olyan projektről van szó, amelyekkel, amelyel kapcsolatban a bűró már ö, néhány ö, pontosítással szolgált. Tehát egy olyan épület megszerzéséről volna szó, amely a már létező parlament épületek közelében található Brüsszelben, hogy egyszerűsítsük, TREV 1-nek nevezzük, és ez adásvételi szerződés tárgyát képezheti, 99 éves bérletre, egy olyan opciós lehetőséggel, nevezetesen 99 év múlva, ha mi nem is teszünk már néhányan itt, az utódaink esetleg egy szimbolikus összegért megvásárolható. 31 millió 200 ezer eurót kell azonnal kifizetni, 16 milliót idén novemberben, és 15 millió 200-at 2010. december 31-e előtt. Ha erre a műveletre sor kerül, a jelenlegi tulajdonos nem szervez nyilvános árverést, hiszen állami tulajdonosról van szó, ez pedig megér annyit, hogy nem kell a konkurenciával harcolnunk, ez gyakorlatilag 33%-kal több vételárat jelentene, mint a piaci ár. A büró a finanszírozás bizonyos elosztását célozta meg a parlamenti költségvetés különböző soraiban. Én személy szerint úgy gondolom, kedves kollégák, hogy ez kellőképpen jelentős ö, téma ahhoz, hogy véleményezzük, hiszen a bürónak sürgős a dolog, tekintettel arra, hogy már minden információ rendelkezésre áll, a büró nyilván minden szóbeli kérdésre válaszol, de én úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan és szigorúan kell eljárnunk, ugyanolyan szigorúan, mikor a parlamenti ingatlanokról van szó, mint bármelyik más intézmény ingatlanáról. És a parlamenti projekt 2010-es költségvetésének megvizsgálása során Manka úr jelentéskészítő előadó feladatkörében megvizsgáljuk majd ezt a témát, illetve Manka úr a parlamenti költségvetés jelentős készítője is, és nyilván elvi kérdések fel fognak vetődni az Európai Parlament ingatlan politikáját illetően. Úgy gondolom tehát, hogy óvatosságból, és hogy biztosak legyünk abban, hogy minden információ rendelkezésünkre áll, és hogy a Költségvetési Bizottság minden egyes tagja támogatja ezt a az eljárást. Szerintem jó ötlet, hogy véleményt kérjenek tőlünk. És, mint kivételes előadója ennek a témának, és remélve, hogy hamarosan a koordinátorok megegyeznek majd abban, hogy kit nevezzenek ki állandó előadójának a, az ingatlan ügyeknek, vagy konkrét előadójának ennek a témának, hogy a javaslat, amit önök elé terjesztek, az, hogy igenis véleményezzük ezt a témát. Ez azt jelenti, hogy egy következő ülés során egy előadó javasolni fog önöknek egy véleményt a Költségvetési Bizottság részéről, és addig teljes mértékben kiegészítjük a bürótól azokat az információkat, amelyek még hiányoznak. Ki támogatja azt, hogy véleményezzük ezt a témát. Köszönöm. Ki van ellene? Senki. Ki tartózkodik? Nem tartózkodik senki, úgyhogy egyhangúan megszavaztuk, véleményezni fogjuk a TREV egy épület megvásárlását. Nos, ezzel a döntéssel a szavazásnak vége. Marad még három pont a napi rendünkön. A 16-os megint csak globalizációs téma. Most Németország javára. De itt egyszerű eszmecseréről van szó, nincs ö, szavazás. Reimer Böge az előadó, úgyhogy gyorsan megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm kollégák, nagyon rövid leszek. Az alapvető vitát a globalizációs alap alkalmazásáról már megtartottuk ma délelőtt, úgyhogy nem kell mindent elismételnem. A bizottság a német köztársaság kérésére javaslatot terveztet elő augusztusban, miszerint a globalizációs alapot használjuk fel a bohemi Nokia gyár kapcsán. Bohem Németországban található, itt 1337 alkalmazottat bocsátottak el, és 5,5 millió eurót kértek. Ez jelentős tétel, ugyanis ebben a régióban 10-12 százalékos mértékű a munkanélküliség. A javaslatban én azt látom, hogy teljesen indokolt ez az igény, de még meg kell várnunk a foglalkoztatási szakbizottság véleményét, amelyet holnap várhatunk elméletileg, és úgy gondolom, hogy a jelentésünket a lehető leghamarabb meg kellene írnunk. Vagy a szeptember utolsó hetében, vagy október első hetében a Költségvetési Szakbizottság szavazni tudna erről, és ennél többet nem kell mondanom. Köszönöm szépen van-e kérdés, megjegyzés ehhez a témához? Ha nincs, akkor javaslom, hogy ne nyújtsuk tovább ezt a témát. Folytatjuk a 17-es ponttal, ami nem más, mint a szolidaritási alap mobilizációja az olaszországi földrengés következtében. Szintén Reimer az előadója. Äh, Itt is megtakarítom az időt azzal, hogy nem magyarázom a alapmobilizásának alapelvét, holnap úgyis beszélünk majd. Itt egy rendkívüli drámai helyzet, tragikus helyzetről volt szó, mint mindenki tudja az olaszországi földrengés során. Több mint 300 halott, hatalmas károk, 10,2 milliárd eurósra rúg, rúg a károk összege a becslések szerint 1500 sebesült, 300 ezer embert érintett a katasztrófa, a halálos áldozatokon is túl, hogy olyan mértékű volt ez a katasztrófa, hogy az olasz kormány 10,2 milliárd eurós támogatást kért a szolidaritási alap mozgósítása révén. Ez magától értetődő ügy, és az Európai Bizottság 28-án ennek vonatkozóan meg is fogalmazta javaslatát. Itt összesen olyan, egy olyan összes összegről van szó, amely 493 milliót jelent, a szolidaritási alap játékszabályainak megfelelő módon. Azt szeretem kérni, elnök úr, hogy talán a költségvetésért felelős előadó is szóljon fel, hogy honnan is származnának ezek az összegek, hogyan áll össze ez az összeg, hiszen mindig figyelemmel kell lennünk arra, hogy ne csak mint egyfajta takarékkassa működjünk, hanem a keresztfinanszírozás és a prioritások szempontjait is szem előtt tartsuk, mint a költségvetésért felelős hatóság, úgyhogy Jutától várok majd kommentárokat erre vonatkozóan. Tehát ha Juta megadja a zöld jelzést, akkor én azt javaslom viszont, hogy a lehető leggyorsabban rendelkezésre bocsássuk ezeket az eszközöket. Köszönöm, Juta szó. Be kell lássam, hogy nem tudtam még teljes mértékben megvizsgálni ezt a kérdéskört. A környezetvédelem kérdéskörében tudok zöld jelzést adni, a felelős bizottsági képviselőt inkvizíciós módszerekkel kérdeztem ki, hogy a, a live végrehajtása, illetve a kötöttségvállalások kifizetése megtörtént. E. Tehát jelen pillanatban azt mondhatok, hogy itt nincs probléma, de az összes többi kérdéskörben további vizsgálódás van szükség, nem volt erre időm, hiszen a Környezetvédelmi Szakbizottsággal is meg kell várnunk, hogy végre valahára a szavazás megszülessen, annak eredménye megszülessen. Très bien, je vous remercie. Köszönöm szépen. Súrján úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tulajdonképpen már a francia erdőtűz kapcsán akartam egy megjegyzést tenni, de ez a napirendi pont is erre lehetőséget ad ha visszagondolunk a szolidaritási alap korábbi felhasználására, a vitáknak rendszeres része volt az, hogy milyen gyors az Európai Unió reakciókészsége. Jól emlékszem, amikor a Tátrában, Szlovákiában leégett a e, jó néhány erdő, akkor a gyors segély, amit adtunk, vagy másfél évvel később érkezett meg. E, és az merült föl bennem, amikor megmagyarázták, hogy nem lehet az erdő újratelepítését finanszírozni, hogy ezt a szabályzást változtatni kellene, ha az Unió képtelen azonnal, amikor ott van a földrengés, amikor ott vannak a halottak, amikor kellene az azonnali segély, akkor képtelenek vagyunk mobilizálni a pénzeinket, akkor helyezzük a hangsúlyt inkább éppen a kár utólagos elhárítására, amit például az erdő esetében az újratelepítés. E, nyilván itt nem tudom, hogy szabad lesz-e a tönkrement házak helyett újakat építeni, mert a mm, hasonlatképpen erről lehet szó, de ha ilyen jogi akadályokat állítottunk föl, vagy állítottak elődeink magunknak, akkor célszerű lenne a realitásokhoz igazítani a pénzügyi keretek mozgását, és odaadni a pénzt, amikor az hatékonyabb. Ha elgondolkodunk az alacsony választási részvételen, ilyeneken is múlik. Hogy észszerűen, észszerűnek érzi-e a polgár az unió cselekedeteit. Ennyit szerettem volna hozzátenni, és ebben az ügyben meg a lehető leggyorsabb megoldást sürgetem, de lám bizonyos procedurális okok fékezik a gyorsaságot. Köszönöm. Oui. Je, je vous remercie. Köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy főleg ami a szolidaritási alapot, a globalizációs alapot illeti, de ugyanakkor bármi más fellépést illeti, egyre gyakrabban kell szembenéznünk azzal a tényel, hogy gyorsan kell reagálnunk. Ez egyrészt azt feltételezi, hogy gyorsan tudjunk dönteni politikai ö, szinten, és ö, aztán ami a kezelés, ö, adminisztráció szintjét illeti, gyorsan ö, el tudjuk költeni a felszabadított pénzeket. Az említett példákhoz, ö, amit Súrján László elmondott, még hozzá lehetne tenni azt a projektet is, ö, ami az élelmezésre vonatkozott, ennek megkönnyítésére. Ezt tavaly javasolta az Európai Bizottság azzal a céllal, hogy a rendkívül szegény, főleg afrikai országok gazdáit segítsék, akiket rendkívül mélyen sújtott a benzináremelkedés, a vetőmagáremelkedés. De sajnos fél év betelt, mire politikailag a tanács, a bizottság és a parlament megállapodott, és aztán ugye a végrehajtás is késlekedett, következésképpen a gazdák nem kaptak semmiféle támogatást abban az időpillanatban, amikor kellett volna, mindenféle okoknál fogva, és ez aztán mindent megváltoztatott. Ez tényleg alapprobléma, amivel szembe kell néznünk, és el kell rajta gondolkodnunk. A 2010-es költségvetés elkészítése során, illetve a költségvetés felülvizsgálása során is gondolnunk kell rá a jövő évben. Reimer, ehhez szeretnél szólni? Tény, hogy olyan kérdéshez, amelyek miatt panaszkodtunk az elmúlt években újra és újra, és kicsit szégyenkeznünk is kell arra, hogy másfél évvel később tudtunk például pénzügyi támogatást nyújtani. Ennek különféle okai voltak, ahogy az elnök úr is rámutatott. A, a mai két naprendi pontot vizsgálom, a Klaus vihart, meg az olaszországi földrengést, akkor bizonyos szempontból időben léptünk, legalábbis a múltbeli tetteinkhez képest, 2009. januárjában történt a dolog, most tárgyaljuk, és nem csak a plenárisra megy, és az olaszországi áprilisi földrengés után is jelentősen javítottuk a munkánkat, gyorsítottuk, azt persze lehetne még gyorsabbá tenni, de általánosságban véve alapvető készséget látok, ami pedig a globalizációs alap mozgostását illeti, ami egyáltalán nem, amit egyáltalán nem tartok kielégítőnek, különösen a politikai vitáknak, amelyeket el kell viseljünk, mint képviselők, hogy például nem sikerült a bizottsággal és a tagállamokkal együttműködve, például az agrárium területén a közvetlen kifizetéseket időben lezárni. Illetve előrehozni, és egyszerűbbé tenni a feltételeket annak érdekében, hogy a vállalatok likviditása, amelyeket nagyban sújtott a válság, megsegítsük. Nem voltunk abban a helyzetben egyszerűen, különféle lakoknál fogva megint csak, hogy így sikerrel járjunk, egy kicsit szabadabban mozogjunk, és ezeket a pénzeket december 1 előtt kifizessük. Erről már tárgyaltunk a főigazgatósággal is. Nem tudtunk tudni, hogy átmeneti szabályokat találni ennek elősegítésére, és ez az, ami az állampolgárokat ö, arról győzi meg, hogy lehet, hogy nincs akarat a rugalmasságra, és a végrehajtás felgyorsítására. Ezen kell egy kicsit intenzívebben dolgoznunk a jövőben. Itt azonban olyan drámai, különleges katasztrofákról van szó, ahol, ahol viszonylag gyorsan rágáltunk de a többi eljárás esetében is, nehéz helyzetekben egy kicsit gyorsabban kéne ugranunk. Ezt mindenképpen el kellett mondanom, mert, mert tegnap a biztosan folytatott vita során nem tudtam elmondani, hol ott a szilmet nyomja. Köszönöm szépen, előadó úr. A Tere asszony szót. Grazie Presidente, colgo l'occasione per salutare. Köszönöm, elnök úr szeretném megadni a lehetőséget, hogy üdvözöljem önt és valamennyi kollégámat. Azért kértem szót, mert ez egy számomra fontos probléma. Én Barbara Matára vagyok, új európai parlamenti képviselő Olaszországban, ennek a szakbizottságnak a teljes jó tagja, és Dél-Olaszországot képviselem. Ide tartozik az Abrocur régió is, ahol 2009. április 6-án óriási földrengés következett be, ahogy önök is láthatták a televízióban, illetve a G8-as találkozó alkalmával is, amelyet az olasz kormány szervezett. Én saját szememmel láttam, hogy milyen károkat szenvedtek a polgárok és az épületállomány. Személyesen jelentem meg augusztusban ezeken a helyeken. Nos, az Európai Bizottság előzetes anyagával kapcsolatban, amely a 2009-es költségvetést módosítaná, ugye 493 millióról lenne szó a szolidaritási alapból, fontos rámutatni arra, hogy mindaddig az Európai Bizottság Olaszországot az olasz kormány kérés alapján támogatta, ez mutatja, hogy elismer ez a Bizottság, hogy mennyire súlyos volt ez a katasztrófa. Súlyos természeti katasztrófáról van szó. Most pedig az Európai Parlament feladata, aki valamennyi európai polgár képviselik, hogy továbbra is támogassuk a bizottság javaslatát, és kifejezzük a szolidaritásunkat mindazokkal, akiket ez a katasztrófa érintett ennek eszköze az Európai Unió támogatása, segélye. És végül rátérnék arra, hogy mennyi időre van szükség. Általában 18 hónap az átfutás ideje egy, egy ilyen segély eljuttatásának. Ez esetben az Európai Unió és az olasz kormány meglehetősen jól, gyorsan együttműködött. Ha ez a jövőben is így lesz, akkor elképzelhető, hogy már ez év eleje előtt is megérkezhetnek a pénzek. Úgyhogy szeretném az Európai Unió többi népét kérni arra, hogy fejezik ki szolidaritásokat, hiszen az európai integráció egyik alapelve a szolidaritás. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, elnök úr. Très bien. Merci beaucoup, cher collègue. Köszönöm szépen kedves képviselőtársamnak a szavait. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a 16-os számú napirendi pont a globalizációs kiigazatási alap németországi régióban való alkalmazása, illetve a 17-es számú napirendi pont a szolidaritási alap felhasználása az Abruzzo régióban a szavazás költségvetési bizottság október 6-7-i szavazásának tárgya lesz, és ez ö, lehetővé teszi, ahogy Matera asszony és Bőge úr is kérte, hogy az év vége előtt folyósítsuk ezeket a pénzeszközöket, és így módon a kijelölt kedvezményezettek ténylegesen hasznát láthassák mielőbb e támogatásnak. A 18-as napirendi pontot ugye rendeztük, vagy mégsem? Elnézést, a 18-ast a előzetes költségvetési terv módosítása szavazás nélkül. Mint mindig, itt a célja ennek a módosításnak az, hogy bemutassuk, mit akarunk elérni a, a globalizációs alappal. Ez egy formális döntés a, az összeget illetően, amelyet előirányzunk. Persze meg kell még vizsgáljuk, hogy honnan származnak ezek a pénzeszközök, honnan veszük ki ezeket. Ez csak részben volt lehetőségem, de októberig elvégzem ezt a feladatot reményeim szerint. Tudok majd tájékoztást adni képviselőtársamnak arról, hogy honnan, már hogy honnan jön a pénz, ezt az Európai Bizottság elmondta, de arról, hogy ez veszélyek nélkül megtehető-e, arról nekem kell vizsgálódnom, hogy a Költségvetési Bizottság a ligra már dönteni tudjon. Köszönöm, a Reimer bőgéje szó. Köszönöm, csak arra szerettem volna utalni, hogy az előrányzott szavazási dátum a 17-es, 18-as napirendi pontra vonatkozóan párhuzamosan kell történjen, tehát október 8-án a 17-esre, még a 18-asra, 20, szeptember 28-a aztán október 1 október 2-a. Tehát ha lehet, akkor az utolsó szeptemberi héten meg kéne ejtenünk a szavazásokat, és nem várni még tovább. Nem tart sokáig 5 perc, de mindenképpen gyorsítani a folyamatot. Úgy gondolom, hogy ezt senki nem kifangásolhatja. Köszönöm szépen, kedves kollégáim! A következő tájékoztatást kell adnom önöknek. A 20-as napirendi cikk. Ez hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos lesz a következő néhány ülésünk. Ha megnézik a 20-as napirendi pontot a Kobu News-ban, akkor be kell még írniuk szeptember 15-ét, amely Strasbourgban még megerősítése vár, to be confirmed, akkor néznénk át a következő éves európai parlamenti költségvetés tervezetet. Annak függvényében, amit a főtitkáról is elmondott, akik tegnap mondták, hogy a bürónak szeptember 7-én kell véleményeznie, és akkor ebben a témában szeptember 15-én összeülhetünk és ne felejtsék el, hogy mindenképpen jelen kell lenniük, semmi kávé, majd kicsit ugyan későn, de kaptunk kávét, ott azért lesz kávé is. 28-29-30-a, szeptemberről van szó, tehát hétfőket szerda, amikor is minden módosítót megvizsgálunk a 2010-es költségvetéshez. Másrészt, gyorsan szeretném elmondani a koordinátorok következtetéseit, amire tegnap este került sor. Megegyeztünk abban, hogy megfogalmazzuk azt a levél tervezetet, amely Semeta biztos jelölt úrra vonatkozik, a parlament elnökének szól ez a levél a tegnapi meghallgatást követően, és pozitívan kívánjuk jellemezni Semeta urat, hogy a költségvetési biztos tisztjét a jelenlegi bizottság mandátuma végéig betöltse. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a levél amelyhez hasonló levelet fog csatolni a másik két parlamenti szakbizottság, aki a másik két jelöltet hallgatta meg a biztosi tendők átvétele céljából. Tehát a következő lépés az lesz, hogy állásfoglalás tervezet születik, amelyet a különböző frakciók aláírnak, és ez szeptember 16-án kerül a plenáris elé. erről tájékoztatjuk ilyen módon az Európai Bizottság elnökét is. A koordinátoroktól azt kértem, hogy egyezzenek meg a lehető leggyorsabban abban, hogy hogyan osszanak el majd a jelentések, amelyek a mi szakbizottságunkhoz tartoznak, nem csak a nagy költségvetési jelentésekre gondolok itt, az általános, illetve az intézményi költségvetésekre, hanem az összes többire is, legyenek azok rendszeresen elkészítendők, amelyhez állandó előadóra van szükség, vagy pedig a véleményezőkre. Illetve vannak ö, jogalkotói jelentések is, amelyek alapvetően nem a mi ö, bizottságunk kompetenciába tartoznak. Ami az állandó előadókat illeti, a koordinátoroktól azt kértem, hogy azon lista alapján javasoljanak, amelyek már tartalmaznak állandó jelentéskészítőket, 12-en vannak, vagy ö, húz, csökkentsék ezt a számot, vagy növeljék. A legtöbben úgy szavaztak, hogy inkább csökkenteni kellene, mert minél több az állandó előadó, annál kevesebben tudnak a költségvetési bizottsági tagok részt venni a munkában. És vannak azért olyan konkrét területek, ahol szükség van a folyamatosságra, úgyhogy itt ki kell jelölnünk szakértőket, akik ezeket a konkrét témákat fogják képviselni. Úgyhogy azt kértem, hogy szeptember 9-e szerda előtt a koordinátorok javaslat találjanak elő, és hogy ö, állapodjanak meg az állandó előadói listában, illetve a jelentések elosztásában. Ezen utóbbihoz kapcsolódóan a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az arányosság jegyében osztják el a jelentéseket, minden egyes jelentés típushoz pontokat utalnak a DÖONT rendszernek megfelelően. Tehát mától kezdve a koordinátorok megkapják, hogy hogyan kell alkalmazni a DÖONT rendszert, hogy javaslataikat elkészíthessék a jelentések elosztását illetően. Tegnap ezen kívül úgy döntöttünk, hogy a Költségvetési Bizottság képviseletében az intézményközi panelba, a Galileo témájában ez, ez a nagy műholdas rendszer, amelyet teljes mértékben az európai költségvetés finanszíroz, amelyről az Európai Bizottság, Európai Parlament három éve döntött a Költségvetési Bizottság javaslata alapján, és több szervezet kezeli ennek ellenőrzését. Három európai parlamenti képviselő van jelen, ebbe ketten az ITRÉ-ből, egy képviselő pedig a Költségvetési Bizottságból a szocialisták javaslatára hercogasszonyt jelöltük ki erre a feladatra, aki most pillanatnyilag nincs itt, de ő fog részt venni ebben a munkában. Másrészt, emlékeztettem a koordinátorokat arra, hogy minden egyes bizottság, beleértve a kobut is, rendelkezik azzal a joggal, hogy szakértőket hívjon meg, hogy őket meghallgassa, hogy megfelelőbb információkkal rendelkezzen egy adott témában. Így történt ez ma délelőtt is. Bizonyos számú meghallgatáshoz van jogunk, ezeket még nem merítettük ki, és ugyanez a helyzet a delegációkkal is, amelyeket a helyszínre küldhetünk, nyilván a rendünknek megfelelően, ha úgy ítéljük meg, hogy hasznos lenne, hogyha a Költségvetési Bizottság tagjai a helyszínen tájékozódhatnának egy delegáció formájában. a károk mértékéről, vagy a probléma mélységéről. Nem merítettük ki minden lehetőségünket az első fél év során. Nyilván, mint kobú, próbálunk az Európai Uniós pénzekkel ö, gazdálkodni, nem ö, azért utazunk, mert ö, utazni szeretnénk, hanem azért, mert valamilyen feladattal akarunk egy helyszíne menni. Nos, a delegációk összetételét illetően a Költségvetési Bizottságon túl, ahol azért nekünk részt kell vennünk, a közös kül- és biztonságpolitika témájában például a tanácssal, illetve a külügyi bizottsággal együtt a három oldalú tárgyalások és az egyeztetések során, legyen az a tanácssal vagy a büróval, elsősorban a, és főleg nevezetesen a költségvetés terén. Elfogadtuk a 2010-es naptárt. Azt hiszem az új képviselők nagyra fogják értékelni azt a tényt, hogy mostantól kezdve a tevékenységüket mindenképpen pontosan ö, beoszthatják 2010 végéig, és 305 napon keresztül tevékenykedniük kell, van néhány nap, ami rendelkezésükre áll, hogyha esetleg szabadságra kívánnak menni, vagy kevésbé komoly tevékenységgel foglalkozni. Nos, az Európollal kapcsolatos három oldalú tárgyalásokról is szó volt, de Jutta Haug uh, beszélt erről. Helga? One other Köszönöm szépen, egy további kérdésem van. Néhány héttel ezelőtt köröztettek egy dokumentumot, amely talán, amely szerint a Türkiz héten szeptemberben lesz egy költségvetési szakbizottsági bíró ülés Stockholmban. Ez igaz, vagy mi történik ezzel kapcsolatban? Nem a Költségvetési Bizottságról, sem a bűróról nem volt szó, hanem a Költségvetési Bizottság delegáciáról, delegációjáról, Szeptember 24-25-én Stockholmba kapott meghívást egy delegáció a svéd elnökségtől, az elnököt és a két általános előadót hívták meg, és hagyományoknak megfelelően az ilyen esetekben, amikor egy tagállamba utazunk, akkor meghívjuk a Költségvetés Bizottság azon tagjait is, akik ebből a tagállamból származnak. Tehát Fern kollega is meghívást kapott természetesen be fogunk számolni a svéd elnökséggel folytatott eszmecseréről. Portás úr, megint csak egyéb témában. Igen. Két kérdés, amelyet fel szeretnék vetni. Az első azt tárná fel, hogy vajon a szeptember 15-i ülés az Európai Parlament költségvetése tárgyában kihatással lesz-e a módosító indítványok benyújtásának határidájére, tehát módosul-e ez a határidő, vagy sem? Vagy a szeptember 9-e volt tudnék a, a benyújtási határidő a költségvetés ezen részére vonatkozó jelentés ügyében. Ez az első kérdésem tehát. A második pedig, ez a szakbizottság több mint 80, majdnem 90 taggal bír, és a szakbizottság tagjainak fele új képviselő. És a szakbizottság ö, régi tagjai talán valamiféle oktatást vagy képzést adhatnának a költségvetési technikák ügyében az újaknak három-négy ülés tehát lefedve, ez nagyon hasznos lehetne, mert sokan közülünk lehet, hogy jól kiismerik magukat a nemzeti tagállami költségvetés mikéntjében, meg de portugál esetben például a, az államháztartás szerkezet teljesen más, mint az európai költségvetési. És lehet, igaz ez más tagállamokra is másképpen működik, működnek ezek a költségvetések, más és más módszertanak érvényesülnek. Érdemes volna tehát valamilyen egyfajta képzést, vagy legalábbis tájékoztatókat tartani az új képviselők számára. Vagy mindenkit magára hagyunk ezzel a problémával. Köszönöm, kedves kollega. Ami az első felvetést illeti, nincs változás. A módosító indítványok határidejében a tize, szeptember 15-ét javasoljuk. Ez kompatibilis a szeptember 16-ai határidővel a frakciók számára. Hát nem egészen ideális megoldás ez, de hát ez van. A második téma vonatkozásában tökéletesen igaza van. Talán a frakciók nem ugyanolyan helyzetben vannak, vannak akiknek vannak megfelelő eszközök a kezükben, és már ezt az információt a képviselőiknek átadhatták, mások viszont nehezebb helyzetben vannak. Hát meglátom, hogy mit tehetek konkrétan, tökéletesen osztom az aggájait, én magam is, mint Rajmer. 89-ben kerültem először ide a parlamentbe, és a Költségvetési Bizottságot választottam, de több mint hat hónapba telt, mire már tudtam, hogy mégis mit kell tennem. Mind a mellett önök nyilván sokkal gyorsabbak, mint én, úgyhogy gyors, könnyebben fog ez menni, majd meglátjuk. A probléma az, hogy rendkívül sok lesz a dolgunk. Nem, majd meglátja. Az a tény, hogy a költségvetési eljárásban részt vesz valaki, és szavaz, a legjobb módja annak, hogy megtanulja, hogy hogyan működik a dolog. Itt a maximális mennyiségű információ rendelkezésére fog állni. Más nem kíván hozzászólni? Nos, ebben az esetben köszönöm a képviselők,